Ja, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jó reggelt, tisztelt Hölgyeim és Uraim, üdvözlöm Önöket az Európai Parlament széksoraiban. Szeretném megnyitni a parlamentközi konferenciát. Különösen üdvözlöm azokat a képviselőtársaimat, akik az egyes tagállamok nemzeti parlamentjéből érkeztek. 20 vannak ma jelen, Remélem, hogy a tolmácsolás már jól működik, és hallanak engem anyanyelveinken és anyanyelveiken fel is tudunk szólalni. Az Európai Parlament mottója tudnodik az, hogy a sokféleségben egyesülünk, ennek nyelvi alapja is van, és ez a jó együttműködés záloga. Most is a parlamenti munkában is, meg most a parlamentközi bizottság ülésén is, melynek nagyon fontosnak tartjuk témáját, a költségvetési ellenőrzés témája, a közpénzek és a költségvetés végrehajtásának javítása lesz a napirendünk. Van egyébként egy kis konkrét napirendünk is. Ennek első részében Jolita Vajkiene asszony, remélem jól ejtem a nevét, jelentését fogjuk meghallgatni, aki a Szemászban, a Litván parlamentben, a Költségvetési Elnőzési Bizottság, Szakbizottság elnöke, aztán az Európai Számvevőszék elnöke Vitor Manuel da Silva Caldeira tart előadást. Az ülés nyilvános, nem csak tolmácsolás folyik, hanem a webtévén közvetítik is ezt az ülést. Erről akartam önöket tájékoztatni. A napi rend szerint fogunk haladni. Ha van ellenvetésük, jelezzék, ha nincs, akkor elfogadottnak tekintjük ezt a rövid napi rendet, és ezt szerint fogunk ma eljárni. Bevezetőmben szeretném felhívni a figyelmet a költségvetési ellenőrzés fontosságára, meg vagyunk győződve arról az Európai Parlamentben, hogy éppen most, amikor a költségvetések megszorítások tárgyai, a, a tagállamok és a régió költségvetésében szűkösek, és egyre szűkösebbé váltak a források, nos éppen most egyre fontosabb feladat az, hogy gondoskodjunk arról, hogy az adófizetők pénzével jól sáfárkodjunk, ne csak jogszerűen történjen ezeknek a költségvetésnek a végrehajtása, hanem eredményesen és hatékonyan is, ez azt jelenti, hogy a kitűzött céleket a lehető legkisebb forrásokkal érjük el, ebben áll a hatékonyság. Ám az is fontos, hogy megfelelő helyeken történjenek ezek a kiadások, és az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága, a Kokobu, egy ideje egy nagyon intenzív szakvitát kezdett az Európai Bizottság és az Európai Számbevőszék bevonásával. Azért tettük ezt, mert meg vagyunk győződve arról, hogy az Európai Unió költségvetésének jövője egy eredményorientált alapra kell, hogy helyezkedjék, az a performance-based budget, budgeting ö, ö, módszertana kell, hogy az európai költségvetésben érvényesüljön. Ez a feladat egyes tagállamokban is érzékelhető, és megtörtént már egyes költségvetések átállása az eredményorientált végrehajtás módszertanára. A parlamentek kell, hogy politikai célokat meghatározzon, amelyekre épülve és amelyekhez igazodva épülnek fel a költségvetések, azok szám, számai és a elérendő célkitűzések. A számbevőszékkérdés a bizottsággal tehát a következő években ez irányban tesz az Európai Parlament kokóbuszak Bizottsága lépéseket. A mi szakbizottságunknak van egy erőteljes politikai összetevője is, tehát nem pusztán ö, számszerű költségvetési ellenőrzéseket hajtunk végre, hanem az Európai Parlament szám költségvetési ellenőrzési bizottságának tagjai arról is azt is kell garantálják, hogy a költségvetés bizonyos keretek között maradjon és mozogjon. Komoly viták folynak a parlament és a tanács között folytak is a 2013-as éves költségvetéséről. A 2014-es költségvetésről a vita éppen most a hetekben folyik, és várhatóan e, elfogadásra kerül. Remélhetőleg egy olyan kompromisszum alapján, amely mindenki számára elfogadható. És a nagy költségvetési fennmaradó tételek csökkennek, és a pályázók, különösen a strukturális és kohéziós alapok végrehajtása során a kedvezményezettek hamar hozzájutnak majd a forrásokhoz. A tárgyalásban arra törekedtünk, hogy egy kompromisszumot érjünk el a tanács és a bizottság, illetve az Európai Parlament által vallott vagy, vagy vállalt tervek között. A megszorítások idején éppen akkor, amikor a források, a középtávú források csökkennek, nagyon fontos, hogy a költségvetésünk elfogadása kerüljön és hozzájáruljon a tagállami költségvetések tehermentesítéséhez. Az Európai Parlament többsége voltaképpen az EU költségvetésének növelését célozta meg, emiatt ütköztünk a tanácssal. A 960 milliárdra csökkentették a következő pénzügyi időszakban a költség, az Európai, Parlament, Európai Unió költségvetését, ez jelentős, lényegi csökkentés, és statisztikailag is megállapítható, hogy a tagállamok költségvetése majdnem mindenhol nőtt, az egyes bér és jövedelem növelés kielégítésére, még az európai költségvetésben csökkentés történt. az egyes sorokon is. Hát ennél fontosabb az, hogy a jobb minőségi kiadásokban a Kokobu ellenőrizze azt, hogy minden euró ebben a csökkentett európai költségvetésben megfelelő módon kerüljön elköltésre. És ezzel elérkeztem az az utolsó ponthoz, amelyről szólni szeretnék. 80% az Európai Parlamentnek költségvetése a megosztott felelősség körében a tagállamok költségvetésében kerül gyakorlatilag végrehajtása, illetve a régiókban, ahol is a tagállam és a régió költségvetési felelősség érvényesül az ellenőrzés ezen, vég, ezen programok végrehajtásában. Tehát nagyban függ eredményességünk attól, hogy a tagállamok és a régiók miképpen végzik az ellenőrzést. Itt nem látok egyébként ellentétet, hanem egy közös érdek, egy közös vállalás az, hiszen független attól, hogy az EU költségvetésből vagy a nemzeti költségvetésből hogy a regionális költségvetőből származik-e a forrás, annak megfelelő kiadása mindenképpen előzés kell, hogy legyen, hiszen így is úgy is az adófizető pénzéről van szó. Szeretném felhívni a figyelmüket, hölgyeim és uraim, néhány rövid szóban a mai napunk menetrendjéről. A mai konferenciánkat úgy szerveztük, hogy minden résztvevő szóhoz juthasson, hogyha hozzászólni kíván. Általában, hogy a múltban is kb. 5 percre korlátozódnak a hozzászólások. Kérem, hogy tartsák ehhez magukat, annak érdekében, hogy a menetrendet tartani tudjuk. És mindenki hozzá tudjon szólni, aki kíván. Az első kínót hozzászólás után, minden szekció bevezető előadása után úgy alakul a dolog, hogy két nemzeti parlamenti képviselő kap szót, majd egy EP képviselő, amennyiben szót kérnek. És aztán rugalmasan lehet még alakítani a hozzászólók listáját. Ö, interpellációs kártyákat is kiosztottunk, tehát aki föl kíván szólalni, az jelezze ezzel a kártyával hogy a titkárság föl tudja írni a nevét, és kérem mutatkozzon majd be, és el, melyik parlament képviselője. Nagyjából így néz ki a, a szabályrendszerünk. Aztán egy technikai bejelentés még 12.30-kor egy büfé ebédet fogunk elfogyasztani együtt. Ennyit szerettem volna elmondani bevezető gyanánt, először most pedig megadom a szót a SEMAS, a Litván Parlament Költségvetés Ellenőrző Bizottságának elnökét üdvözlöm sorunkban, parancsoljon Jéne asszony, öné a szó. Gerbiamas komiteto pirmininkė, brangus kolegos. Visų pirma, noriu padėkoti Europos parlamento Köszönöm szépen. Köszönöm a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának, hogy kezdeményezte ezt az eszmecserét. A költések parlamenti ellenőrzésének modelljeiről és reformjáról. Tudjuk, hogy nagyon is fontos racionálisan és hatékonyan ellenőrizni az állami költéseket. Az elmúlt évek válsága még fontosabbá tette ezt a kérdést. Az európai parlamenti bizottságként kötelességünk az, hogy garantáljuk azt, hogy felelősen költik el a kormányok is, valamint az alapítványok az Európai Uniós pénzeszközöket. Ma az a megtiszteltetésért, hogy a litván tapasztalatról beszélhetek önöknek, illetve hogy megmutathatom, bemutathatom azt, hogy milyen ellenőrzési intézkedéseket használunk a Seimasban, azaz a litván parlamentben. Szeretném mindjárt az elején hangsúlyozni, hogy a költések az a, e, ele, hatékonyságának az ellenőrzése a Seimász működési szabályzatában is le van fektetve. Ez is előírja számunkra ezt a feladatot. Ezért is tartjuk annyira fontosnak a hatékonyság kérdését akkor, amikor a költések parlamenti ellenőrzéséről beszélünk. Litvániában az európai alapokat, az európai pénzeszközöket, valamint a nemzeti pénzeszközöket is költségvetési forrásoknak tekintjük. Tehát, amikor arról van szó, hogy ezeket a költségvetési forrásokat hatékonyan használjuk fel, akkor ebben beleértendő az európai pénzeszközök hatékony felhasználása is. De az a folyamatos parlamenti ellenőrzési intézkedések mellett más konkrét lehetőségeink is vannak, amelyek kifejezetten az európai strukturális támogatások felhasználásának ellenőrzésére vonatkoznak. Az európai rendeletek alapján fogadtunk el ilyen pontos követelményeket ellenőrző eszközöket. Tisztában vagyunk azzal, hogy akkor, amikor Európai Uniós pénzekről van szó, akkor az európai adófizetők pénzéről beszélünk. Ezért különösen fontos, hogy ezeknek a pénzeszközöknek a felhasználása a lehető legszigorúbban megfeleljen a követelményeknek, talán még szigorúbban is, mint a nemzeti források elhasznál, felhasználása. Van egy szakbizottságunk, amely ellenőrzi a parlamenti szinten a költségvetés felhasználását. Tehát mit vizsgál ez? Először is minden évben a zárszámadást megvizsgálja. A parlamentnek minden évben benyújtja a kormány a zárszámadását, és van egy nemzeti legfelsőbb számvevőszékünk, ez megvizsgálja a kifizetések, illetve a költések szabályszerűségét, illetve a közjavak igazgatásának a szabályszerűségét is vizsgálja. Az ellenőrök az ellenőrzések során olyan dokumentumokat vizsgálnak meg, amelyeket ők maguk kérnek be. Az összes parlamenti szakbizottság az ő hatáskörére kiterjedően szintén zárszámadást nyújt be a költségvetés rájuk vonatkozó részéről. Ezt is megvizsgáljuk. Különösen rendszer szintű problémákat keres a számvevőszék, a legfelsőbb számvevőszék. Nagyon gyakran előfordul az, hogy a mentesítés folyamatát nem minden szakbizottság a parlamenti ellenőrzés részének tekinti, tehát nem mindegyik veszi elég komolyan a munkát véleményünk szerint. Sajnálatos módon nagyon gyakran elvi problémákról beszélünk. A legfőbb cél az az, hogy a lehető legnagyobb mm, pénzesz, mennyiségű pénzeszközöket tudjuk egy-egy terület rendelkezésére bocsátani. És akkor utána, amikor ezt elértük, a magát a pénzeszköz elköltését már rábírjuk, rábízzuk a miniszterre vagy a kormányra. A végrehajtó hatalom nem érzi azt a nyomást, hogy a lehető leghatékonyabban kell elkölteniük a rendelkezésükre álló pénzt, és nincsenek rákényszerítve arra, hogy értékeljék a költések hatékonyságát. A parlament hozzájárul ahhoz, hogy évről évre ugyanazokat a rendszer szintű problémákat kell felfedeznünk. A legegyszerűbb elszámolási hibáktól kezdve a közös piaci szabályok megsértéséig a lehető legkülönbözőbb típusú problémák előfordulnak. Hogyha komolyabb felelősséget várunk el a vezetőktől a saját kompetencia területükön, akkor remélhetőleg csökkenni fog a hibák aránya. A számvevőszéki bizottságnak a parlamentben van lehetősége arra is, hogy a vitái során a legfontosabb jelentéseket részletekbe menően megvizsgálják és ennek alapján megpróbálják, megpróbáljanak magyarázatokat találni, illetve magyarázatokat adni az érintett intézmények vezetőinek. A megvizsgált, ellenőrzött egységek, intézmények vezetői nagyon gyakran kínosnak érezik, amikor magyarázatot kell adniuk, de az átláthatóság az a hatékonyságnak fontos részét képezi. És ezért azt is tapasztaltuk, hogy a szabálysértések és a hibák csökkentek abban az esetben, amikor a szakbizottságunk előtt kellett felelősséget vállalniuk az egyes költségvetési hatóságok vezetőinek. Az Audit Bizottság rendszeresen ellenőrizi, ellenőriz bizonyos kifizetéseket. Úgy döntöttünk, hogy olyan területeket fogunk kiválasztani, ahol azt gondoljuk, hogy a felelős választás lehetővé tenni azt, hogy gazdaságosabban bánjunk a pénzeszközökkel. Az előirányzatok igazgatói vagy vezet, elköltői minden harmad évben ö, számot kell, hogy adjanak szakbizottságunknak arról, hogy a közlekedésre, a szakértőkre, a különböző reprezentációs költségekre mennyit szántak. Részletes adatokat kérünk be a alkalmazottak fizetéséről is. Így sikerült egy olyan tájékoztatási rendszert létrehoznunk, amely egy űrlapot tartalmaz, és itt a különböző intézmények, költségvetési intézmények ennek kitöltésével összehasonlíthatóvá válnak, és így a későbbiekben elemezhetőek lesznek az adathalmazok. A szakbizottságunk elemzi és értékeli is ezeket az adatokat. A megkapott adatok és ezeknek az elemzése a SEMAS weboldalán utána nyilvánosságra kerül. A különböző intézmények igazgatói azok, amelyek a legnagyobb költségvetéssel rendelkeznek, szintén rendszeresen ellátogatnak a számbevőszéki szakbizottság üléseire, és magyarázatot adnak kérdéseinkre. Kiegészítő kérdéseket kaphatnak, és adott esetben, hogyha nem tudnak rögtön válaszolni szóban, akkor elfogadunk tőlük írásos magyarázatot is. Pontos listákat kérünk be általában a delegációk méretéről, illetve arról, hogy egy misszióra valóban szükség volt-e vagy nem. Ezen túlmenően elemezzük a szakértők, a független szakértőkre fordított összegek elköltését is. Mennyibe került a szolgáltatás, illetve mi volt a hozzáadott értéke, mennyire volt hasznos államunk számára a szakértő munkájának. Ezeket rendszeresen ellenőrizzük tehát, és a szakbizottságunk nagyon gyakran sajnos nem elégedett az eredményekkel. Nem mindig sikerült megfelelő magyarázatot kapnunk, és ilyenkor nem csak a szakbizottságunk előtt jön zavarba az ö, illetékes igazgató, hanem gyakran a médiával is konfrontálódik. Ezért fontos, hogyha nagyobb a pontosság, és az intézmények jobban el tudják magyarázni ezt, hogy mit mire költenek, akkor a médiával szemben is védettebbek lesznek. Ami pedig a fizetésekre fordított összegek ellenőrzését illeti, a különböző fizetés melletti kiegészítő juttatások vizsgálata különösen a fókuszba került a válság miatt, amikor mindenki jobban arra, odafigyel arra, hogy az intézmények imidzsére is vigyázni kell. Az ilyen jellegű bónuszok, azok egy oldalról motiváló tényező, más oldalról viszont nagyon szubjektív kritériumok alapján osztják ki őket. Szakbizottságunknak az a véleménye, hogy gazdasági nehézségek idején az ilyen bónuszok kifizetése nem elfogadható, mert nem felel meg a szolidaritás elvének. Amikor elfogadhatatlan dolgokat tapasztalunk, akkor a következő módon járunk el. Például, hogyha meg bizonyosodunk arról, hogy egy egyetem 3 millió, 3,5 millió litensznyi pénzügyi ösztönző jutatást ö, osztott ki, akkor ennek következményeképpen a következő évben ennyivel csökkentettük az illető egyetemnek a költségvetését, mert véleményünk szerint válsághelyzetben az ilyen jellegű ösztönzőket egyszerűen nem engedheti meg magának egy egyetem. Sokkal fontosabb dolgokra kell a finanszírozási eszközöket elkölteni, sokkal racionálisabban. Ezért úgy gondolom, hogy az ilyen jellegű eszközök amelyeket elkezdtünk már bevezetni és alkalmazni, már is eredményeket hoztak. A média és az újságírók nagyon is elégedettek az ilyen jellegű jelentések eredményével. Tanulmányozzák az általunk kiadott dokumentumokat, és utána az érintett vezetőket arra szólítják fel, hogy a nyilvánosság előtt is indokolják meg a lépéseiket. Ezek a költségvetési intézmények nagyon fontos tehát, hogy a mi általunk beindított ellenőrzések nyomán sokkal elszámoltathatóbbak és átláthatóbbak lettek a közvélemény felé. Nagyon fontos tehát, hogy racionálisabban és hatékonyabban költsük el a pénzeszközöket. Erre vonatkozólag is hajtunk végre ellenőrzéseket. Ezeket, ezeknek a költségét a költségvetés fedezi. Amennyiben a rendszer működésében találunk hibát, akkor azt megpróbáljuk kiigazítani. Ez elkerülhetetlen módon a hatékonyabb felhasználás felé segíti tovább a költségvetési költéseket. Aztán a racionalitást is vizsgáljuk a pénzeszközök elköltésében. A Seimásznak az alap okmánya az ilyen ellenőrzésekre vonatkozó hatáskört is ránk ruházta, mármint a szakbizottságunkra, és amikor az e- eredményességről szóló jelentést készítünk, akkor mindig van egy illetékes szakbizottság is, amely a, együttműködik velünk. Így a jelentés a, az alapok hatékonyságát jobban meg tudja vizsgálni, hiszen a másik illetékes szakbizottság jobban ismeri azt a szakterületet, mint mi. Eddigiekben ezt az aspektust el jobban elhanyagoltuk. Most azonban, miután a különböző az ajánlások végrehajtásáért felelős tisztviselőket meghallgatjuk, politikai támogatást is nyújtunk az ajánlások végrehajtására. Illetve információkat kérünk be rendszeresen az ajánlások megvalósításáról. Így tudjuk biztosítani a parlamenti ellenőrzést a pénzeszközök elköltése felett. Néhány különösen fontos esetben, akkor, amikor az ellenőrzött öm, intézmény, illetve az ellenőrző hatóság között nagyon nagy volt a vélemény különbség, a parlament határozatot fogadhat el, állásfoglalást fogadhat el, amely kötelező érvényű. Egy ilyen állásfoglalásnak a végrehajtását is ellenőrzi utána a parlament. Néha az ilyen jellegű állásfoglalások az egyetlen eszközei annak, hogy az ajánlásokat valóban végrehajtassuk. A költségvetés elfogadása során elő kell irányozni megfelelő eszközöket arra, hogy az állam beruházásait finanszírozni tudjuk. Ezek építési projektek, átépítések, vásárlások, vagy például az informatikai állomány modernizálása. A számbevőszéki bizottságnak felügyelnie kell az ilyen jellegű programok és beruházások, közberuházások végrehajtását. A szakbizottság tehát bizonyos projekteket kiválaszt, a helyszínen ellenőrzi azt, hogy mennyire racionális és hatékony a pénzeszközök felhasználása. Miután elemeztük a helyzetet, a számvevőszéki bizottság egy dokumentumot fogalmaz meg, határozat formájában ezt elfogadjuk, Ebben javaslatokat és ajánlásokat fogalmazunk meg az illetékes hatóságok irányába. A szakbizottság szabadon választhat az ellenőrizni kívánt projektek közül. Olyan információk alapján döntünk, amelyek valahogy eljutnak hozzánk, arról, hogy esetleg nem elég hatékonyan használják fel az adott projektben a pénzeszközöket. Nos, tehát Ennyiben szerettem volna bemutatni a strukturális alapok, illetve a nemzeti források felhasználásának ellenőrzését Litvániában. 2006-ban dolgoztuk ki ezt az ellenőrzési és igazgatási strukturális modellet. Akkor úgy döntöttünk, hogy a legfelsőbb számvevőszéki hatóságot bízzuk meg azzal, hogy ellenőrize a strukturális alapok felhasználását. Amennyire én tudom, csak Románia mm, döntött emellett a modell mellett, a többi tagállam más szervekre ruházta ezt a funkciót. Litvánia azért választotta ezt a modellt, igazából több okból is, egy oldalról azért választottuk a legfelsőbb számbevőszéket az ellenőrnek, e a strukturális alapok elköltése esetében, mert ez a legfüggetlenebb szervezet az összes ellenőrző szerv között. És ez a legfőbb követelmény szerintünk egy ilyen szervezet esetében. A második okunk az volt, hogy a Litvánia a közösségi alapok felhasználását nagyon komolyan veszi, és szeretnénk, hogy a lehető legjogszerűbb legyen ez a felhasználás. Ezért választottunk egy olyan struktúrát, amelynek a kompetenciára és a, a, a függetlensége egyáltalán kétséghessen fér. Függetlennek a nemzeti politikától. Így, hogyha struktúrális problémákat fedeznek fel, vagy az alapok felhasználásában problémát látnak, azt időben azonosítani tudják és meg tudják oldani tapasztalatunk alapján már is elmondhatom, hogy ez a legfelsőbb számvevőszéki hatóság nagyon is alaposan és szigorúan végezte el a munkáját. A strukturális alapok elköltését nagyon szigorúan ellenőrizte tehát. Ez öm, sajnos azonban az intézmények részéről nem volt ennyire hatékony, mert az intézmények néha túlságosan lassan reagáltak a számvevőszék által meghatározott problémákra. Végül azonban pozitív volt ennek a döntésnek a hatása a helyzetre hiszen a szükséges döntéseket sikerült meghozni annak érdekében, hogy az igazgatási rendszert is hozzáigazítsuk az ellenőrző hatóság aprólékosságához. Úgyhogy mindent összevetve pozitívnak látjuk a helyzetet. 2012-13 során a nyilatkozatok, a költség, költésekről szóló nyilatkozatok alapján azt látjuk, hogy a legfelsőbb számvevőszéknek köszönhetően javult a helyzet a költések jogszerűsége és szabályszerűsége szempontjából, úgyhogy a strukturális alapok elköltése Litvánia esetében nem okoz problémát, mert nagyon hatékony az ellenőrzés. Lehetnek olyan emberek, akik azt gondolják, hogy egy ilyen független és esetleg egy kevésbé szigorú hatóság, amely nem vesz észre minden apró szabálytalanságot, hatékonyabb lenne, mert akkor nem kellene kellemetlen magyar rázkodásba bocsátkoznunk az Európai Bizottság előtt. De ha ilyen lenne a legfelsőbb ellenőrző hatóságunk, akkor ön, hosszú távon rosszabbul járnánk vele. Rövid távon ugyan voltak kellemetlenségeink, de megerősödtünk, és éppen ezért a következő több éves pénzügyi keretben az Európai Bizottság bizalmat szavazott a számvevőszékünknek, és ezért mindig jóvá hagyták az éves jelentéseit a számvevőszékünknek. Úgyhogy remélhetjük azt, hogy a 2014-2020-as periódus során a struktúrális alapok felhasználásának ellenőrzése továbbra is megfelelő lesz. Hozzátenném azt, hogy akkor, amikor az éves jelentést az Európai Bizottság jóvá hagyja és elfogadja, ezeket utána a számvevőségi biz, széki bizottság a Szájmaszon belül megvitatja. A szakbizottságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy az Európai Bizottság ellenőreinek az ajánlásait időben megvalósítsuk. Örülünk annak, hogy Litvánia egy olyan igazgatási és ellenőrzési rendszerre rendelkezik, amely biztosítani tudja a közösségi alapok felelős felhasználását. Összefoglalásképpen a Litván Parlament számvevőszéki bizottsága nagyon fontos munkát végez a kifizetések ellenőrzése tekintetében. Ehhez egy sor különböző eszközt használunk fel. A költségvetés végrehajtását megvizsgáljuk. Különböző ellenőrzéseket és ellenőrzési jelentéseket hajtunk végre. Teljesítménybeli vizsgálatokat is valamint folyamatos ellenőrzést biztosítunk, az ajánlásaink megvalósítását is folyamatosan ellenőrizzük, nyomon követjük a kockázatot jelentő területeket. És a szakbizottság a, kijelölte a legfelsőbb számvevőszéket arra a feladatra, hogy a struktúrás alapok felhasználását ellenőrizze valamint a szakbizottság elemzi azokat a jelentéseket, amelyet a legfelsőbb számvevőszék készít. Meg kell jegyezni azt is, hogy az alapok és a pénzeszközök hatékony felhasználása szempontjából nem csak a politikai nyomásgyakorlás eszközére kell hagyatkoznunk, hanem az átláthatóságra is. Köszönöm szépen a figyelmüket, és nagyon gyümölcsöző munkát kívánok önöknek, sok új gondolatot, Mindezt annak érdekében, hogy a fő célünket el tudjuk érni, azaz racionálisan és hatékonyan tudjuk felhasználni a költségvetési erőforrásokat, valamint meg tudjuk erősíteni a felelősséget e területen. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Nagyon köszönöm. Vajkén asszony, ez érdekes betekintést nyújtott abba a gyakorlati munkába, amelyet az önök szakbizottsága végez, és köszönet azért az őszinte beszámolóért, amelyben beszámolt a javítási intézkedésekről, meg az abban adó nehézségekről. Fontos, hogy tanuljunk egymás intézményeitől, és azok, az azokban adó példákból utalnak arra, hogy van egy zöld ö, űrlap, amiben beírhatják nevüket, hogyha szót kérnek. Egyfajta. Kérem, hogy töltsék ki, amelyben szólni kívánnak. Első hozzászólóként a Nemzeti Parlamentek képviseletében Gulkovics úr Horvátországból az, aki szót kap. Hol ül a képviselő úr? Parancsoljon! Postovani gospodine predsjedavajući, sve kolegice i kolege, dakle evo... Kedves kollégák! Először is köszönöm a szót. A horvát parlamentből érkeztem. És szeretném röviden megosztani önökkel a mi tapasztalatainkat a költségvetési ellenőrzés területével kapcsolatosan. Ez, mármint a költségvetés ellenőrzése, nagyon fontos, különösen akkor, amikor a politikusok használnak fel olyan pénzeszközöket, amik az adófizetők pénzéből álltak össze. Nálunk van egy nemzeti ellenőrző hatóság, amely felügyel arra, hogy a teljes költségvetést megfelelően használják fel. Akár a nemzeti költségvetésről van szó, akár a regionális vagy helyi költségvetésekről. Mindig az előző év adatait tekintik át, vagy ellenőrzik, csak úgy, mint ahogy ezt itt az Európai Parlamentben is tapasztalhattuk. Egy ilyen ellenőrzésnek utána a parlament, illetve az illetékes költségvetési ellenőrző szakbizottság irányába egy jelentés küld. Az, hogy ez a számvevőszék hogyan végzi a munkáját, azt utána a pénzügyi szakbizottság, illetve az illetékes Költségvetési Ellenőrző Bizottság is áttekinti. Csak úgy, mint ahogy a litván kolléganő beszámolt róla, a mi esetünkben is, a mi parlamentünk esetében is hasonló a helyzet rendre utasíthatjuk azokat, akik szabálytalanságokat követnek el, és ajánlásokat fogalmazhatunk meg a szabálytalanságok kiigazítása érdekében. Ez nagyon fontos, mert az ellenőrző hatóság csak tájékoztatja a horvát parlamentet a munkájának eredményéről. Néha, amikor beérkezik ez az információ, akkor azt tapasztaljuk, hogy hát igen lassan ért el hozzánk, akár több mint egy év késéssel az információ, és ez nem túl hatékony. Egy intézmény esetében, amennyiben ellenőrzésre kerül sor, akkor nagyon fontos, hogy a parlament össze, szakbizottsága össze tudjon ülni, és időben tudja kérni azt, hogy az összes szabálytalanságot helyesbítsék. A pénzügyminiszter is felelős részben a költségvetési ellenőrzésért. Gyakran ellátogat a számbevőszékhez is. Előfordul az, hogy a vizsgálatot az állampolgárok panaszai nyomán kezdjük meg, de az is, hogy a számvevőszék maga dönt arról, hogy egy területet megvizsgál. Ilyen esetben a folyó év elszámolásait is meg tudják vizsgálni. A pénzügyminiszter végzi tehát, vagy felelős a költségvetési ellenőrzésért, de van egy független intézmény, ez a Nemzeti Számvevőszéki Hivatal, amely konkrétan a költségvetési ellenőrzést végzi. A költségvetésünk hatékonysága szempontjából is fontos ez a munka, hiszen ez az egyik fő szerep, amit a szakbizottságunk és a számvevőszék játszik. Uh, Köszönöm szépen a horvát költséget és ellenőrzési parlamenti bizottság elnöke Jukovics úr osztotta meg velünk nézeteit, következőként pedig szeretném felhívni a svéd parlament Riksdagen képviselőjét, Jonas Jakobsen Gyartló képviselőt. Parancsoljon! Ja, bitteschön, sorry. tack så mycket, tack herr ordförande och kära kollegor. Ja, i Sverige så hade vi vår... Köszönöm szépen! Kedves kollégák! A 90-es évek elején már volt Svédországban egy kis saját belterjes pénzügyi válság, úgyhogy hasonló dolgokkal már találkoztunk, mint amivel most az egész világ, illetve az Európai Unió is ta, ö, találkozik. A banki szektorban, a pénzügyi piacokon válság volt, ez azt jelenti, hogy fölmentek az ingatlanárak, nagyon sok, nagyon sok ezzel foglalkozó cég csődbe ment, sok bankot meg kellett menteni az államnak, és nyilván ennek hatása is volt az államháztartása, mégpedig erőteljesen negatív hatása. Ezután a 80-as években reformokra került sor Svédországban, megváltoztattuk a pénzügyi és a bankokra vonatkozó szabályokat. Tehát nagyon sok szabályt meg kellett változtatni azért, hogy az egész költségvetési folyamatot is reformálni tudjuk, illetve az államháztartás megvalósításának módját is megváltoztattuk, ezt is módosítottuk. Az volt a célunk, hogy a költségvetési folyamatra meglehetős rálátása legyen a parlamentnek. Rendbe próbáltuk rakni tehát az államháztartást, egy világos, egyértelmű, átlátható költségvetési folyamatra töre, törekedtünk. Így lehet a legkönnyebben a parlamenti ellenőrzést megvalósítani. A kormány dönt ugyan a költségvetésről, ez volt az alapfelállás, de úgy gondoltuk, hogy ezt úgy kell megváltoztatni, hogy egy keret, egy kereten belül tudjon csak fellépni a a kormány, illetve hogy a parlamentnek rálátása legyen erre a folyamatra, és tudja azt ellenőrizni. Úgy lehet csak a költségvetés felhasználását ellenőrizni, hogyha ezt a keretet létrehozzuk. A 90-es évek óta létezik ez a költségvetési folyamatra vonatkozó keret Svédországban. Nyilvánvalóan jogszabályok vonatkoznak erre, és a 90-es évek óta ez a bevált gyakorlat, hogy ezt a keretet használjuk. A 2008-as, 9-es, 10-es évek válsága után hasonló intézkedéseket hoztunk, négy komoly eleme van ennek, a, ennek az intézkedés csomagnak. A költségvetési folyamatban van egy olyan van egy olyan bizottság, amely felelős az egész folyamat, folyamatért, az a feladata, hogy a lehető legnagyobb megtakarításokat tudja elérni az államháztartásban. Általában, átlagban ez a GDP 1%-a. Ez azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy deficites a, ö, ö, az államháztartás, de ezt lehet kompenzálni. És ez az említett bizottság a parlamentnek ajánlásokat tehet meg. A kormánynak a következő évekre vonatkozóan, egy három éves ciklusra vonatkozóan kell megszabni a különböző plafonokat, és ebben a nyugdíjak is benne vannak. A parlament, eh, illetve a kormány dönt arról, hogy milyen kiadási plafonnal dolgozik, illetve az adó bevételek mértéke körülbelül mekkora lesz, ez alapján lehet aztán kiigazításokat tenni. A helyi és a regionális szektorokban is nagyon fontos, hogy a költségvetések egyensúlyban legyenek, hogyha ők deficitesek, akkor szintén három éven belül ki kell ezt igazítani. A következő elem a szigorú költségvetési folyamat. A szigor talán a legfontosabb eleme ennek az egész csomagnak. Legkésőbb szeptember 20-áig be kell nyújtani egy tervezetet, a kormánynak be kell nyújtani egy tervezetet a parlamentnek. Két lépcsőben foglalkozik ezzel a parlament. Egyrészt a költségvetési keretet vizsgálja meg, itt ebben benne van a bevétele kérdése, plusz a kiadási ö, plafonok tétele, és ezeket felosztják különböző ágazatokra. Utána elfogadják a ö, költségvetést ö, ágazati, tehát 27 ágazatra való lebontásban. Utána kiigazításokra is van azért lehetőség. Aztán minden kiadási területet külön megvizsgál a parlament, itt is van lehetőség kiigazításra, hogyha egy, területet, egy területen megnőnek a költségek, vagy egy másik területen csökkennek a költségek. Az ősz során kerül sor erre a költségvetési vitára, és az év végére így biztosan lehet tudni, hogy mi várható a következő évben. Fontos az, hogy a parlamentnek igazi ellenőrzési jogköre legyen a kiadásokra, és a pénz elköltésére, tehát azt is elfogadja a parlament, tehát azt is jóvá kell, hogy hagyja a parlament, hogy hogyan költik el az államháztartás vagyonát. Illetve az, a, a, hogyan, költe, hogyan költik el a költségvetési eszközöket. Az állam tevékenységét, tehát a kormány tevékenységét, a svéd központi bank tevékenységét évről évre kiértékeli a számvevőszék. Ez egy teljesítmény alapú elemzés. A számvevőszék nagyon komolyan megvizsgálja az egyes tevékenységi csoportokat, köröket, megvizsgálják azt, hogy melyek, az, melyek azok az ágazatok, ahol a legjobban, leghatékonyabban bánnak az adófizetők pénzével, és aztán erről beszámolnak a parlamentnek is. Összefoglalásként azt mondhatom el, hogy a költségvetési keret és a számvevőszék nyomon követő, ellenőrző tevékenysége a két legfőbb eleme a költségvetési folyamatnak, és ez nagyon jót tett a svéd gazdaságnak, illetve a svéd államadóságnak is köszönöm. Ja, Köszönöm szépen. Riadle úr állásfoglalását a svéd parlament képviseletében, most pedig az EP képviselője Inge Gressle kap szót. Köszönöm szépen. A nemzeti parlamenti képviselőtársaim nagyon izgalmas, érdekes beszámolóját. Én jelentőstevőként dolgozom több témában. Szerintem nagyon fontos az együttműködésünk, amelyet mélyítenünk kellene. 2012. szeptemberében kaptuk meg először azt az Európai Bizottsági dokumentumot, amely az EU költségvetés védelméről szólt a 2012-es évre vonatkozóan. Ezt kifejezetten üdvözöltük, harcoltunk régóta ezért az anyagért. Ezek a számolatok arról szólnak, hogy 2012-ben 140 milliárd euróban történt kifizetések, és 4,418 milliárd volt a korrekciós összeg. ...680 millió euró volt összesen cashben, ez 2,2%-a volt a kifizetéseknek. Ez egy olyan pont, ahol szükségünk van a nemzeti parlamentek támogatására, mert az állampolgárokat, tagállami adófizetők úgy érzik ezen számadatok alapján, hogy valami nem stimmel az európai költségvetés rendszerében. 58% az összes korrekciónak Spanyolországra összpontosul a végrehajtás tekintetében a 2000 hatig terjedő időszakban. Három tagállam volt még ebben az időszakban, amelyben 80%-a esik az összes hibának a regionális alapigrajtásában, ezek Spanyolország, Olaszország és Görögország rangsorrendben. A 2007 13 még terjedő időszakban ugyanez a helyzet. Megint csak az adódott, hogy a három éllovas ország ugyanaz, Görögország, Lotország követi Csehország, Lengyelország és Rom Románia. Ha pontosabban megnézzük az adatokat, látható, ez nem tudom, hogy többi állam miért csúszott le, ennyire a végrehajtás minőségében meg kell vizsgáljuk. Ezek a számadatok magukért beszélnek. Ugyanakkor a strukturális agrár kifizetésekben is vannak magas hibaszázalékot felmutató tagállamok. Az egész EU-ban érzékelhető a, a helyzet nehézsége, mert néhány tagállam nagyon magas hibakvótával számol. Az Európai Bizottság ugye mindig az a rága, hogy mindenki kell, hogy javítsa a rendszerét. 80%-a az EU költségvetésnek a megosztott igazgatásban kerül végrehajtásra, és a számbevőszék véleménye szerint is látható minden évben, hogy 60%-a ezeknek a hibáknak elkerülhető lett volna, ha a tagállami rendőrsi rendszerek megfelelően működtek volna. Közös feladat ez tehát, önök kell, hogy a saját tagállami hatóságaikat rávegyék arra, rá szorítsák arra akár, hogy hatékonyabban ellenőrizzenek, hogy leszorítsuk ezeket a hibaszámokat. Ugye, és mindig panaszkodnak az Európai Uniós költségvetési ellenőrzések sűrűségéről, mértékéről, ugyanakkor a, a, a tagállami ellenőrzések úgy tűnnek, hogy nem megfelelőek. Miért a következtetés magáért beszél. Az illetékes spanyol minisztert meghívtuk a szakbizottság részéről, és tárgyalásokat folytattunk a cseh és a román illetékes miniszterekkel. Gájer képviselőtársunk intézte szervezte ezt az elmúlt évben. Nagyon fontos, hogy feljük a tagállamok figyelmét a hibákra, hiányosságokra, és Ugyanakkor a hibás elszámolások tekintetében a bizottságnak további konzekvenciákat is le kell vonni, emlékezni kell arra, hogy Spanyolország 19 éve él lovas. Olaszországgal együtt a hiba rangsorban. Úgyhogy nem, azért van egy határa annak, hogy a türelem az, az ostobasággá fordul. A, sok esetben az egyik hibás programot a másikra cserélik ki, az új és alap szabályozásban is így történik ez. Ez olyan, mint amikor mint hogyha egy közlekedési szabálysértő újra és újra elkövetné ugyanazt a szabálysértést, és különösebben nem büntetnék meg a megismétlések a visszaesés után sem. Hát ez így történik ebben a körben. Jelenleg legalábbis. előbb-utóbb be kell vonni a jogosítványát annak az autóvezetőnek, aki folyton szabálysért. A tagállamok a tagállamok végrehajtásban felelőssége adódik abból is, hogy tagállami költségvetésében kerül végrehajtásra, a tagállami adófizetők pénzének kiadása. Ez a európai feladat is, ez egy közös ügy, egy közös építkezést igényel. Reméljük, hogy eredmény járunk ebben. egy szakemberünk egy, éppen most vizsgálódik Olaszországban a 300 milliós hiányt találtak. Ebben folyik most a vizsgálódás európai szinten ö, is érzekeltő a hiba, és olasz, az olasz költségvetésben is eltűnt ez a, ez a tétel egész egyszerűen. Ennek kell, hogy legyenek következményei. Szükség van egy olyan automatizmusra, amely az ilyen pénzügyi korrekciók esetén olyan országok tagállamok esetében, ha igazolhatóan régóta magas a hiba százalék, valamiféle következménnyel is jár hosszabb távon. Ezért igényeljük, követeljük azt, hogy leszorítsuk ezeket a hibakótákat, ha kell ilyen eszközökkel, amelyekre utaltam. Van egy olyan rendszer, amelyet az Európai Bizottság alkalmazhat, ilyenkor az Európa, ha többszörös hiba érzékelhető, az Európai Bizottság közvetlenül vizsgálódhat adott esetekben. És ha azt látja a bizottság, hogy a tagállam által ellenőrzött és hibátlannak talált projektek esetében azt is követeljük, hogyha mégis hibát találnak, akkor visszafizetése kerüljön a 300%-nál magasabb rátán a nagyobb tételben kerül visszafizetésre az európai költségvetésbe az adott támogatás, mert a 3% az önmagában nem elég riasztó, elriasztó hatású. Nagyon fontos, hogy kapcsolat teremtessünk és tartsunk fenn a tagállami számövőszégekkel, mert ahol az európai támogatások nem megfelelően hajtják végre, az oda vezethető, hogy az egész Európai Unió költségvetési hatákonsága, hatékonysága romlik, ezért kell közös együttműködés alapjára helyezkednünk. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, Greszla asszony. Greszla asszony koordinátorként működik az Európai Parlament Kokobu bizottságába, és mint ilyen vetett fel olyan pontokat, olyan gondolatokat, amelyek az Európai Parlament szempontjából nehézséget jelentenek, illetve amelyeket nagyon fontosnak tartunk. A, megosztott, a tagállamokkal megosztott felelősség kérdés körében vannak ezek a témák, és ha már felmerültek, a nemzeti parlamenti képviselőhez fordulunk, hogy ezen témák kapcsán foglaljanak állást, Miért? Caldera úrnak, az Európai Számvevőszék elnökének adjuk meg az út, aki most, aki most érkezett meg, és üdvözlöm őt. De most első körben a parlamenti képviselők következnek. Az olasz képviselőház képviselő Gallego Francesco úr kapja meg a szót. tutti. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Allora, uh, vorrei condividere con eh, voi colleghi al... Szeretnék megosztani néhány gondolatot önökkel, kedves kollégák, a konkrét problémával kapcsolatban. Ugye elég sokan vagyunk itt eh, különböző parla nemzeti parlamentek, parlamentektől. Az állami költségvetések ellenőrzése megosztott feladat, egyrészt mi megválasztott képviselők, másrészt pedig a számvevőszégek feladata ezt. Gyakran kritikálják a költségvetési folyamat átláthatóságát. Úgy tűnik, hogy elég alacsony a demokratikusság szintje. És hát eléggé eklektikusan választják a különböző eszközöket a tagállami politikusok. ez, meglát, ez látható abban is, hogy a parlamentek és a különböző más tagállami intézmények számbevőszégek között milyen a kapcsolat. Nem mondhatjuk azt, hogy csupán technikai a probléma, a feladat, de úgy gondolom, hogy bizonyos szakmai jellegű feladatokat szakmai szervezetekre, intézetekre kell bízni. Az ISTAT, az olasz statisztikai intézet, az Eurostatnak, Eurostatot látja el adatokkal, például a stabilitási paktum végrehajtásának eredményéről is. Ez így rendben is van. Az viszont elfogadhatatlan, hogy a tagáll- hogy a tagállami ö, nemzeti bankok, vagy a ö, minisztériumok el akarják bitorolni a megválasztott képviselők a parlament jogköreit. Az úgynevezett Fiscal Council, amelyben ugye, amely a hatos csomagnak köszönhetően létezik, ennek vannak feladatai, ezt nem lehet tőlük elkövetelni. Nos, bizonyára tudják, hogy Olaszország egy kicsit le van maradva. Ő volt az utolsó ország, amely végrehajtja a rá kiszabott penzumot, és most tartunk ott, hogy az állam háztartás ellenőrzésében, végrehajtásának ellenőrzésében eljutottunk oda, hogy a kérdéses problémát megtárgyaljuk. Nos, a, a, a államháztartással foglalkozó parlamenti szakbizottságok foglalkoznak ezzel a témával. Ez a szakbizottság valószínűleg hozzájárul ahhoz, hogy jobban tudjuk ellenőrizni az államháztartás állapotát, és reméljük, hogy ez a hatékonyságot is növelni fogja majd. 2012. decemberében egy új jogszabály jött létre, ez az úgynevezett eh, hivatal eh, fölállt akkor, de sajnos még nem operatív. Jelenleg minisztériumokon keresztül folyik ez a munka, a eh, olasz nemzeti bank, és ezek a minisztériumok közösen végzik a munkát. Egyfajta összeegyezhetetlenség van itt a szakmai megfontolások és a politika között. Az államháztartásra vonatkozó új európai szabályok megnövelték a kiadások ellenőrzésének fontosságát. Most tehát arra figyelünk, hogy ezt a két dolgot megpróbáljuk összeegyeztetni, tehát a szakmai kérdéseket, illetve a politikai kérdéseket tudjuk ellenőrizni. Fontosnak tartom, a szétválasztását a dolgoknak, tehát a politikai kérdéseket és az államháztartás állapotát, a költségvetés végrehajtását szét kell választani, az utóbbiról, az utóbbit nyilván a parlamentnek kell felülvizsgálni és jóváhagyni. Ugyanakkor mint említettem, a kormánytól és a parlamenttől független szakmai szervezetekre, intézményekre is szükség van. Az adatok elemzését például külső szervezetekre, grémiumokra kell bízni. De az ellenőrzés, mint olyan, a parlament feladata. Reméljük, hogy az új parlamenti költségvetési hivatal felállásával ez meg is valósul, és rövidesen ígérem, feláll ez a hivatal. Ja, vielen herzlichen Dank. Szépen köszönöm. A következőként a lengyel szenátus képviselőjét, Kazimierz Kleina urat kérem, hogy szólaljon fel. Kazimierz Kleina, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu. Köszönöm szépen. A, a lengyel szenátusban én vagyok a Költségvetés Ellenőrző Bizottság elnöke. Hölgyeim és Uraim, szeretném önöknek megköszönni, hogy megszervezték ezt a konferenciát. Fontos ez számomra és kollégáimra is. A költségvetés ellenőrzés kérdése illetve a költségvetés végrehajtásának kérdése nagyon fontos a szenátus és a, a, a a számára is. Lengyelországban van egy olyan intézet, amely hivatott er, ezzel a kérdéssel foglalkozni, ez a számvevőszék, ez az ellenőrző intézetünk. Komoly hagyományokra tekint vissza a számvevőszék. Ugyanakkor még így sem tökéletes a emberbőszék. Bizony lehet még javítani a munkáját. A számvevőszék ellenőrzi a szenátus kérésére, illetve a parlament képviselőházának kérésére a különböző a költségvetés különböző területeit, de egyéni képviselők is kérhetik a számvevőszék fellépését. Minden kéréssel sajnos nem tud foglalkozni a számvevőszék. Képzeljük csak el. Majdnem 600 tagja van a parlament alsóházának, és hogyha mindenki beterjesztene egy ilyen kérést, lehetetlen lenne mindent megvizsgálni de nagyon hatékony a parlamentnek az ellenőrzési joga, illetve a gyakorlata, és igenis rendszeresen foglalkozik a számvevőszék az ellenőrzésekkel. Amikor a parlament elfogadja az előző év költségvetését, akkor ez megtörténik. Vannak úgynevezett megmozgathatatlan vagy elmozdíthatatlan kiadások, amelyek jogszabályokon alapulnak, az oktatás, a védelem, védelmi politika tartozik ide. Ezekben az ágazatokban nincs túl nagy befolyása a szenátusnak és a parlamentnek a helyzet alakulására, ezt szeretnénk megváltoztatni. Szenátusbeli kollégáim rendszeresen összeülnek a különböző szakminiszterekkel, akik a költségvetés végrehajtásáról tájékoztatnak minket. Az Európai Parlamenttel próbáljuk szorosabbra vonni a kapcsolatot. Fontos számunkra az, hogy a kiadásokat a lehető leghatékonyabban használjuk fel. Ez jelenleg nem így van, tehát az európai intézmények esetében is, illetve a tagállami intézmények esetében is lehet még bizony javítani a dolgokon, a költségvetés felhasználásán, gondolok például az európai szociális alapra. Ezért azt hiszem mindkét fél felelős, tehát tagállami gondok is vannak, nem vagyunk elég hatékonyak. De az EU által megadott sémák sem tökéletesek, és a kiadás, illetve az alapokat sem használják fel a lehető leghatékonyabban. A svéd gyakorlat, a svéd példa azonban nagyon érdekfeszítő számunkra. A svéd kolléga az imént fejtette ki, hogy hogyan működik a költségvetés kialakítása, milyen a folyamat, milyen a költségvetési keret. Nem ugyanolyan a lengyel gyakorlat, de azt hiszem, hogy a lengyel kormány a svéd gyakorlatból is merítette ihletét. A helyi szinten a kiadások csökkentését is megpróbáljuk elérni. Itt ugyanis Lengyelországban nagyon nagy a deficit, de hiány van az állami, háztar, állami költségvetésben is. Ezt, is. ezt a deficitet is megpróbáljuk csökkenteni. A lengyel gazdasági helyzet relatíve kielégítő, de még Bizony sok változásra, reformra van szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mulder képviselőtársam az Európai Parlament részéről kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy érdeklődésre követtem az eszmecserét. Tép évek óta tagja vagyok ennek a szakbizottságnak. Az egyik leg jelentősebb döntés, aminek ta tanulja lehettem 1999-ben történt, amikor az Európai Parlament először tagadta meg a mentesítést az Európai Bizottságtól. Ez nagyon komoly hullámokat kavart, összehívték a bölcsek bizottságát, megvizsgálván az Európai Bizottság az európai pénzek végrehajtásában kifejtett tevékenységét egy jelentést készítettek, amelyben a legnagyobb figyelmet az a kifejezés követte, miszerint nagyon nehéz találni bárkit is az Európai Bizottságban vagy a tagállamok bármelyikében olyan előtt találni, aki igazán felelősséget ír az európai alapok végrehajtásáért. Ekkor mondott le, a Santer Bizottság lépett be. Prodi biztos új pénzügyi rendőrség rendszer vezetett be a bizottság, és jól ismerjük a történetet. Ám mindazon idő óta ugyan láttunk javításokat, javulásokat, nem a hivatalos adatok szerint az elmúlt években ismét romlott a helyzet. Erről szólnak a számbevőszék szám adatai is. Ismét fülemben cseng az a mondat, ami jelentésben állt akkor, hogy nagyon nehéz 2003 óta az Európai Parlament olyat találni, aki, tiszt, aki felelősséget vállalna ezeket a tételekért. És különösen azok a tagállamokban, ahol 80%-ában elköltik az európai, az európai költségvetés összközeit a közös felelősség megosztásban, kell, hogy legyen olyan, aki felelősségét vállal ezekért. Ezért fontos, hogy a tagállami deklarációk megszüljenek, hogy központi kormányzati szinten, vagy regionális kormányzati szinten, ahol a politikai felelősség van, valaki vállalja a felelősséget azért, hogy véleménye szerint megfelelő módon költötték el, vagy nem megfelelő módon költötték el az Európai Uniós forrásokat. A demokratikus rendszerünkben ugye, hogyha a parlament előtt valaki nem mond igazat, az nem teszi út a politikai egészségének. Ezért kérjük tíz éve folyamatosan, hogy a tagállami deklaráció kibocsátása kerül, hogy valaki felelős, személyes politikai felelősséget vállaljon az európai pénzeszközök elköltésének mikéntjéért. Új pénzügyi szabályozás lépett be, ebben az új pénzszabályrendszerben lehetőség van arra először egyébként, hogy a tagállam a szabályoknak megfelelően így járjon el. Szerintem vonzóvá kéne tegyük ezt a tagállamok számára. Ha a nemzeti és a európai számvevőszék is persze vizsgálódhat, ám jó lenne, hogyha az önök, önök nemzeti parlamenti képviselők reflektálnak erre, hogy ez a gondolat, ez a lehetőség milyen meghallgattatásra talált a tagállamokban. Mert szerintem az nem megy, hogy 19. éve az európai számvevőszék rámutat arra, hogy a hiba százalék sokkal magasabb, jóval magasabb, mint ahogy elfogadható volna. Ez az európai választások előtt nem éppen kedvező jelenség, feltétlenül orvosolnunk kell, javítanunk kell. Ebben várom az önök reflexióit. Köszönöm Mulder képviselőtársam. A holland második, a Tvédekamera, a holland uh, alsóház képviselője Edith van Hium kap szót, parancsoljon. Thank you very much, uh, Mr. Chair. And... Köszönöm szépen elnök úr. Szeretnék reagálni Greszle asszony kérésére, illetve Mulder úr témájára is. Mégpedig azért teszem ezt, mert az Európai Unió támogatottsága, az intézmények támogatottsága véleményem szerint eléggé aggasztó, egyre nő a szkepticizmus, nem csak Hollandiában, hanem valószínűleg az egész EU-ban. És szerintem ez azért van így, azért alakult így, mert nem tudjuk egyértelműen nem tudunk egyértelműen elszámolni azzal, hogy az adófizetők pénzét hogyan költjük el EU-s szinten. Ezért örülök annak, hogy létrejött például a mai találkozó, fontos kérdés ez, beszélni kell róla. Gressle asszony már utalt arra, hogy a költségvetésünk az euró költségvetésének 80%-át megosztott irányítással, kezeléssel költi el a tagállam, költelik el a tagállamok és az EU, tehát a tagállamok is felelősek azért, hogy mi lesz ennek, ezeknek a pénzeszközöknek a sorsa. A szembevőszék ismételten, és nem ez az első eset, már 19 éve így van, negatív jelentést írt arról, hogy negatívral született az Európai Unió pénzeszközeinek felhasználásáról, és ezt a kérdést kéne valahogyan megoldani. Hogyan lehetne az Európai Unió Európai Uniós pénzeszközök elköltését hatékonyabbá tenni, illetve az elszámolthatatóságot növelni. Erről is beszélünk majd a mai találkozónk második részében. Fontosnak tartom azt is, hogy az egyes tagállamokban a hibaarány csökkenjen, illetve az európai számvevőszék beszámolóit is hatékonyabbá kell tenni. Ez is benne van a számvevőszéki jelentésben. Elnök, köszönöm. Két kolléga kért még szót, és utána azt hiszem, hogy el is kéne, el kéne már kezdeni a második panelt. A spanyol szenátus tagja következik, De Las Heras úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Minden kedves kollégának jó napot kívánok. Csatlakoznék azokhoz, akik az imént előttem szóltak. Hát nem, nem meglepő az, hogy 19 éve a számvevőszégek elég sok negatívumot találnak, bizony a spanyol számlák sincsenek rendben. Én alelnöke vagyok a Költségvetési Bizottságban, és a kongresszus és a szenátus közös bizottságának is tagja vagyok. Azzal foglalkozunk, hogy az államháztartás eszközeit mennyire hatékonyan használják fel. Próbálok röviden fogalmazni. A spanyol állam ilyen típusú feladatait a szenátus látja el, a parlament, a számvevőszék, a kongresszus és a szenátus között bizottsága, illetve a régióknak is jut feladat. Megpróbáljuk tehát a leghatékonyabban felhasználni a spanyol állam pénzeszközeit. Múlt héten a kongresszus és a szenátus López kollégámmal részt vettünk egy ülésen. Elfogadtunk egy olyan, egy, egy olyan dokumentumot, amely azzal foglalkozik, hogy, amely azt írja elő, hogy az egyes ö, szakpolitikai ágazatokban ö, milyen kiadási ö, plafonok vannak. Ez vonatkozik a régiókra is, vonatkozik az európai alapok felhasználására is, ö, stb. stb. Ez egy nagyon konkrét ö, anyagot fogadtunk el. Ez azt hiszem, hogy egyedülálló Európában. Az Európai Uniónak az alapjai, pénzeszközei nagyon jót tettek Spanyolországnak is, illetve más tagállamoknak is, ennek a hatékonyságot kell javítani. Köszönöm szépen. Köszönöm, és utolsó hozzászóló ebben az első körben a nemzeti parlamentek képviselői közül Eduardo Cabrita, portugál kép, parlament képviselőjeként kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném elmondani, hogy nagyon üdvözöljük ezt az ülést, nagyon jelentős az európai projekt végrehajtása szempontjából, illetve az európai költségvetés a nemzeti a tagállami vitákban is fókuszpontba került. A közpénzek felhasználásának az ellenőrzése rendkívül fontos. Ezért eszmét kell cserélnünk, és tapasztalatokat kell cserélnünk a tagállami szintek, illetve az Európai Uniós szint között. Hiszen a közvélemény számára is nagyon releváns kérdés, hogy a költségvetéssel foglalkozzunk, és a jövő szempontjából is nagyon komoly kérdéseket vetesz fel. A költségvetést hatékonyan kell elkölteni és képesnek kell lennünk ellenőrizni azt, hogy az állítólagos célokat sikerül a költségvetéssel elérni. Portugáliában általános okokból, és hát a sajátos körülményeink miatt is, most nehéz periódust élünk át költségvetési szempontból is. Mindezek miatt a költségvetés folyamatosan az érdeklődés homlok terében van. Röviden szeretném elmondani, hogy hogyan kezeli ezeket a kérdéseket a parlamentünk. Van egy havi kiadványunk, egy jelentés, arról, ahogy az állami költségvetést végrehajtjuk. Ezt a parlament adja ki, és legalább negyed évente a parlamentben vitát tartunk a pénzügyi és a költségvetési szakbizottság, valamint a kormány részvételével arról, hogy hogyan kerül végrehajtásra a költségvetés. Tapasztalatot cserélünk, független költségvetési ellenőrző hatóságokkal is más tagállamok parlamentjeivel is cserélünk tapasztalatokat, és egy technikai segítő vagy támogató egységet hozunk létre szakértők részvételével, amely a Költségvetési Bizottság, szakbizottság mellett dolgozik. Most már ez a testület is havonta jelentést ad ki a költségvetésről, illetve az államadóságban mutatkozó tendenciákról. Harmadsorban a parlamentnek négy konkrét ellenőrzésre, megrendelésére is lehetősége van. A kettő belső ellenőrzés és kettő a költségvetés felhasználására vonatkozó ellenőrzés. Aztán az általános állami beszámolókat is nyilvánosságra hozzuk annak alapján, amit ilyen munkát a számvevőszék ezzel kapcsolatban elvégez. Így nem csak a közvéleménynek meg tudjuk mutatni azt, hogy hogyan költjük el az állami költségvetést, hanem a parlament számára is fontos a tekintetben, hogy meg tudjuk vizsgálni azt, hogy milyen változtatásokra van szükség a jövőben. A parlament felügyeli azokat a parlamenti eljárásokat is, amelyeknek a költségvetés szempontjából fontossága van. Kaldeira úr és az Európai Számvevőszék szintén meg van hívva az, az éves parlamenti vitánkra. Ez mind a rendszeres tevékenységünk része. Szerettem volna bemutatni, hogy éves szinten mi mindent végzünk a költségvetés ellenőrzése érdekében. Van egy folyamatosan zajló vita egyébként arról, hogy megpróbáljuk áthidalni azt a szakadékot, ami a tagállami költségvetés és annak elköltése, valamint ellenőrzése, illetve az európai alapokból származó, valamint európai más európai pénzeszközök elközdése és ezek ellenőrzése között van. Lehetnek olyan területek, ahol nagyon jelentős az állami beruházás, például mondjuk a vízgazdálkodás, a mezőgazdaság, de nagyon szelektíven kell gondolkodnunk. Muszáj kiválasztani néhány területet, amit szeretnénk ellenőrizni, mert ha túl sok felé forgácsolódik az erőnk, akkor az ellenőrzés nem lesz hatékony. A kollégáktól is hallottunk már arról, hogy bizonyos országokban több a formális szabálytalanság, mint máshol. De szerintem mindannyiunknak javítani kell az adatok elemzésének a minőségén. A gazdasági hatékonyságot kell vizsgálnunk, az költés eredményeit nem csak azt kell megnéznünk, hogy a költségvetés felhasználásában voltak-e szabálytalanságok, hanem azt is meg kell vizsgálni, hogy a prioritást élvező európai projektek, például a munkahelyteremtő vagy egyéb projektek elérték-e a céljukat, elég hatásosak voltak-e európai vagy tagállami szinten. Ezt is ellenőrizni kell, hiszen ez a legfontosabb azon emberek számára, akik megválasztottak minket. Köszönöm. Ja, vielen Köszönöm szépen kapita kollégának ezt a nagyon élénk és a témát több aspektusból is megközelítő hozzászólását. Ez árom az első e- szekció ülésünket, és megnyitom a második szekciót, amelynek indító előadása az Európai Számvevőszék elnöke, Szilva Caldera úr részéről hangzik majd el, akit szeretnék ismét üdvözölni a parlamentközi konferenciánkon. Szeretném hangsúlyozni azt, amit Kapita képviselőtársam és mások is elmondottak az imént, amely rámutott arra, hogy fontos ülés ez a mai, az Európai Parlament szempontjából is az, hiszen a nemzeti parlamentekben dolgozó szakbizottsága kollégáink és az Európai Parlamenti Kokobukban dolgozó kollégák közötti eszmecsere létfontosságú. Annak meghatározásában mit jelent a jó költségvetési végrehajtás, mit jelentenek ennek egyes elemei, és ezért örülök annak, hogy tagállami kollégáink itt vannak, eljöttek Brüsszelbe, és eszmét sérülhetünk ezekről a kérdésekről. Egy technikai bejelentésem még az, hogy a második szekcióban narancs színű kártyával lehet majd jelezni hozzászólási szándékukat, ugyanabban erre szerint egyébként, mint az előbb a zöld kártyákkal tették. Úgyhogy válasszák a megfelelő szint, és akkor a titkárság tudja majd, hogy ki mire jelentkezik. Köszönöm, és most pedig megadom a szót, tisztelt Kádéra elnök úr. Parancsoljon! Thank you, Mr. Chairman. Dear Mr. Toyer, honorable members of the European Parliament and of the national parliaments, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy szólhatok ezen parlament közi grémium előtt, amikor is a költségvetés ellenőrzésről és az állami elszámolhatatlanságról beszélünk. Nagyon komoly kihívás az Európai Unió költségvetésének ellenőrzése. Azért is például, mert az Európai Unió pénzügyi eszközének 80%-a megosztott irányítás alatt áll a bizottság és a tagállamok között. Ezzel kapcsolatban szeretném azt elmondani, hogy a számövőszéknek milyen gondolatai vannak erről, hiszen a számövőszék az Európai Unió ellenőrző intézménye. Néhány elképzelésem, ajánlásom is lenne, ezt is szeretném megosztani önökkel arról, hogy honnan lehet a helyszínen elérni eredményeket, hogyan lehet csökkenteni az administratív terheket, hogyan lehet a hatékonyabbá tenni az ellenőrzést, illetve hogyan lehet az átláthatóságot növelni például a kohézióban és az a mezőgazdaságban. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Európa polgárainak joga van arra, hogy tudják, mire költik el a pénzüket, megfelelően költik el a pénzüket, és hogy megfelelő értéket hoznak el létre a pénzük segítségével. Ami az Európai Unió költségvetését illeti, megfelelő biztosítékokat kell kapni arról, hogy az EU beszámolói megfelelőek, hitelesek, hogy az EU követi a jogszabályokat, illetve hogy eredményesen gazdálkodnak az EU-s alapokkal. A szerződés is ezt írja elő. Az Európai, Unió tagál, az Európai Uniónak polgárainak ilyen biztosítékokra van szüksége, és ez bizony komoly kihívás az EU intézményei és a tagállamok számára. Az elmúlt években már komoly előrelépés történt ezeken a területeken, de még bizony van mit tenni, hogy ezen kérdésekre megfelelően kielégítő választ találjuk. Az elmúlt héten jelent meg a számvevőszék 2000 12-es költségvetési évre vonatkozó végrehajtási éves jelentése. Röviden összefoglalva a 2012-es számövőszégi jelentés kimondja, hogy tudjuk, hogy mire költi az Európai Unió az EU-s pénzeket. az Európai Bizottság által adott beszámolók megfelelőek, ahogy 2007 óta mindig azok voltak. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nem minden alapot használnak fel megfelelően, még mindig van, hib, mindig van egy bizonyos hibaráta, és valószínűleg a 2012-es hibaráta 4,8% lesz. Azonban nem eleget tudunk arról, hogy az EU-s költségvetés pontosan milyen értéket hoz létre a bizottság igazgatási és jelentéstételi rendszere még nem képes arra, hogy megfelelően hatékony, releváns és elégséges információt adjon az eurós pénzek sorsáról. Ez természetesen megnehezíti az EU-s költségvetés ellenőrzését és annak kezelését, bár sok erőfeszítést tettünk már arra, hogy ezt javítsuk az elmúlt években. E- a bizottságnak együtt kell működni a tagállamok különböző hatóságaival, hogy együttesen ellenőrizhessék ezeknek a pénzeknek a kezelését. Úgy kell ezt megtenni, hogy a külső ellenőrzés és a politikai felügyelet létezzen európai és tagállami szinten is. Tehát párhuzamosan kell ennek létezni Ezt a három szintet tehát meg kell tartani, az igazgatási és ellenőrzési szint, a külső ellenőrzési szint, illetve a politikai felülvizsgálat három szintjének meg kell lennie, hogy a európai polgárokat biztosítani tudjuk az európai pénzek elköltésének sorsáról. Ez azt jelenti, hogyha az ember igazán hatékony állami auditot szeretne, és megfelelő politikai felügyeletet, akkor azt először is hatékony igazgatással és ellenőrzéssel kell kezdeni, ezzel kell megalapozni. A bizottság javította a saját igazgatási és ellenőrzési kapacitásait 2004 óta megpróbált egy integrált belső ellenőrzési keretet megvalósítani. 2002-ben a számvevőszék javaslatot tett egy egységes audit modellre. Az új költségvetési rendelet azt a, azzal a kritériummal rendelkezik, hogy a tagállamoknak egy igazgatási, nyilatkozat, igazgatási nyilatkozatot kell tenni. Mostanáig a bizottság leginkább arra koncentrált, hogy a kiadások jogszerűségét és szabályosságát javítsa. A bizottság célja az, hogy 2% alá szorítsa a szabálytalan kifizetések alányát, hogy a számvevőszéktől pozitív megbízhatósági nyilatkozatot kaphasson. Ezt még nem sikerült elérni. A bizottság becslései szerint, szerint 2007 óta folyamatosan csökkent a hibaarány, de továbbra is van még hibaarány, és a, az elmúlt három évben a bizottság a számbevőszék beslései szerint növekedés történt. A legtöbb hiba a kohézió és a mezőgazdasági kiadások terén van, ahol a költségvetés 80%-ában megosztott irányítás alatt vannak az alapok a bizottság és a tagállamok között. A tagállami és a regionális hatóságoknak többet kell tenni azért, hogy a hibákat felmérjék, ezekre, és ezeket ezekre rátaláljanak. A szemövőszék ellenzése alapján azt mondhatjuk el, hogy a tagállami hatóságok ellenőrzése nem mindenhol hatékony. Nos, Gondot jelent az is, hogy a jelenlegi pénzügyi kiigazgatási rendszer nem eléggé bátorít, nem eléggé ösztönzi azokra, azor, arra a tagállamokat, hogy elkerüljék a hibákat, illetve hogy biztosítsák azt, hogy a kedvezmények ö, ö, hogy a kedvezményezetek ne kapják meg a ö, ö, pénzügyi eszközöket, hogyha arra nem jogosultak. Sajnos nem eléggé hatékonyak tehát ezek az intézkedések, nem figyelünk eléggé, arról, nem figyelünk eléggé arra, hogy az eredményekre koncentráljuk. A számbevőszék másféle megközelítést szeretne elérni, olyan megközelítést, amely a teljesítményen alapul. Ezt kell elérni ahhoz, hogyha hatékonyabban akarjuk elkölteni a pénzünket. A jó minőségű pénzgazdálkodás egyrészt szabálykövető, másrészt az eredményekre, másrészt e, képes elérni az eredményeket. Fontosnak tartom azt, hogy azok a programok, amelyek az EU-s alapok elköltésére vonatkoznak, átláthatóak legyenek, megfelelő legyen az el, elszámolthatóság és az ellenőrzési szabály, szabályok is. Jelenleg ezeket a szabályokat úgy ö, fogalmazták meg, hogy a kifizetések szabályszerűségét és ö, jogszerűségét érjük el. A 2014-2020-as pénzügyi tervezési időszak kiváló alkalom arra, hogy megpróbáljuk a teljesítmény alapú kultúrát elterjeszteni. Komoly vita után az európai intézmények egy új jogszabályalkotási javaslatot fognak elfogadni a következő hét évben 800 milliárd eurót fognak elkölteni megosztott ellenőrzés alatt kohézióra, illetve mezőgazdaságra. A, biz- a számövőszék már megjelentette véleményét ezen jogszabályalkotási javaslatokról. Ezeket megtalálják dossziéjukban is. A számvevőszék véleménye szerint nagyon komoly lehetőséget halasztattunk el kohézió, a kohézióban. Azonban még későbbi fázisban lehet ezeket a dolgokat korrigálni, illetve a végrehajtás és a delegált aktusok során is. Még mindig túlságosan bonyolult a jogszabályi keret, hat különböző színű jog, hat különböző színű szintű szabály van, plusz a tagállami szabályok. Ez komoly adminisztratív terhet jelent az EU-nak, illetve a tagállamoknak. Ami az igazgatási és ellenőrzési szabályokat illeti, a számvevőszék örül annak, hogy a tagállamok számára lehetőség nyílik arra, hogy egyszerűsítsék ezeket a folyamatokat. Úgy gondolja a számvevőszék, hogy a bizottságnak erősebben le- kell tudni fellépnie a nemzeti alapkezelő hatóságok akreditálásában. A tagállami hatóságok megbízhatósági nyilatkozatának vonatkozóan a bizottságnak ajánlásokat kell tudni tennie, és nagyon fontos, hogy milyen információt kap a bizottság a tagállami forrásokból, megfelelő minőségre kell törekedni. sajnálatos módon továbbra is input alapú a különböző programok megalkotása. Ezzel egy nagyon komoly lehetőséget szalasztottunk el, és nem az eredmény központúságra koncentrálunk. Jobb lenne, hogyha egyértelmű célkitűzéseket szabnánk meg, ahol egyértelmű indikátorok vannak, hogyha közelebb hoznánk, összekapcsolnánk a kifizetéseket, az eredményeket, illetve hogyha a teljesítményt állandóan figyelnénk és kiértékelnénk. Ugyanakkor vannak pozitív eredmények is. A ö, teljesítmény alapú felős, al, alapúság felé azért történt bizonyos elmozdulás a jelenlegi kezelési és ellenőrzési szabályokat tudjuk teljesíteni. Ami a mezőgazdaságot illeti, a számövőszéknek hasonló a véleménye, rendkívül bonyolultak a szabályok, nagyon sok a delegált és végrehajtási aktus. Meg kell erősíteni a bizottságnak a felügyeleti szerepét, illetve túl, itt is túlságosan input alapú a kezelési és ellenőrzési folyamatrendszer. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Az európai polgárok bizalma most a, bizalma most a tét. Az európai polgároknak tudniuk kell azt, hogy az EU-s programok hozzáadott értéket teremtenek az nem elégséges, hogyha azt mondjuk el, hogy az Európai Uniós szabályoknak megfelelően költjük el a pénzüket. Nézzünk egy példát. Hogyha mondjuk egy tengeri kikötő renoválására költ az EU, akkor nem elég, hogyha a bolgárok tudják, hogy megvannak a raktárok, a dokkok, rendben van a kifizetésük. Nem, a polgároknak azt is kell tudni, hogy használják is ezeket a létesítményeket, ott kikötnek a hajókot, át ö, ö, közút, közúti, illetve vasúti módra rakják át a rakományt, hogy hosszú távú munkahelyteremtés történt. Ezeket az eredményeket kell megmutatnunk. Ez azt jelenti, hogy az EU költségvetésén túl kell néznünk. Jelenleg az auditálás, az ellenőrzés nem ilyen integrált módon történik. Amikor egy kohéziós projektre fordítunk pénzeket, akkor ugye ez, és ez eh, megosztott eh, irányítás alatt történik, akkor a tagállami eh, költségeket tagállami szinten ellenőrzik, az EU-s költségeket pedig EU-s szinten. Ezt kéne valahogyan, valahogyan párhuzamosan megtenni. Azt hiszem, hogy kisebb összeggel többet is el lehet érni, hogyha hatékonyan lépünk fel attól függetlenül, hogy ezt EU-s vagy tagállami pénzekből tesszük. Ezzel azt hiszem, hogy, a fenn, hogy az elszámolhatatlanságot is növeljük majd. Azt hiszem, az EU gazdasági kormányzásának megerősítése segíthet ezen. Például az új gazdasági és fiskális felügyelethez kapcsolódó szabályok elérhetik azt, hogy harmonizáljuk a, tagállami, a tagállamok költségvetési és ellenőrzési keretét. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Közösen az európai parlamentek és a különböző számbevőszégek, például az európai számbevőszék pozitív változtatásokat eszközölhet ki a pénzügyi, a pénzügyi területen, és elérhetjük azt, hogy, hogy jobban költsük el az Európai Unió pénzeszközét. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehettem a körükben, és köszönöm a vitát. Köszönöm Caldera elnök úr bevezető előadását, melyen megnyitottuk a második szekciónkat, és most pedig a vitát először Uman Haider, az osztrák nemzeti tanács tagja, képviselője kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! képviselőtársa. Több alkalommal említése került, hogy az Európai Unió intézményei a közpénzek hatékonyabb és eredményesebb elköltését nagyon fontosnak tartják. Ehhez persze az is kell, hogy megfelelő és hatékony ellenőrzés érvényesüljön ezen eszközök végrehajtása fölött, és ez sürgetővé teszi, szükségszerűvé az EU ellenőrzési architektúrának további fejlesztését. Ebben az összefüggésben nagyon lényeges az is, hogy a gazdaságossági vizsgálatokat elvégezzük. A jelenlegi fejlemények tudnék arra utalnak, hogy a jogszerűség és szabályszerűségre vonatkozó vizsgálatok a mentesítési eljárásokban önmagukban nem elégségesek. Erre, erről szólt a számvevőszék is. Ezért új irányelvek és rendeletek ben kell rögzíteni az eredményesség a gazdaságosság szempontjait is. És az összes ellenőrzési intézmény, a teljes ellenőrzési architektúra minden eleme rendszer-szerű ellenőrzéseket is kell, hogy végezzen az EU eszközök felől. A tagállami parlamentek és tagállami számvevőszékek és egyéb ellenőrzési hatóságok bírnak tapasztalattal abban, arra nézést, hogyan lehet az ellenőrzési architektúra további fejlesztését előrevinni. Tehát támaszkodhat ez az erőfeszítés a tagállami számbevőszékek tapasztalatára, és ezek bevonásával ez a tudás anyag kicserélhető, és erre lehet építeni. Erre szeretném felhívni a figyelmet. Ja. Igen, köszönöm. Heider képviselő társamnak. További hozzászólást nem látok a nemzeti parlamenti képviselők köréből, ám az RP részéről Gressla asszony jelentkezett. Most, és ugye mindig az örök barátságról teszünk tanúbizonságot. Ám az igazság, a konkrét valóság ennél még ennél is fontosabb. Ezért kérdezném meg képviselőtársaimtól, eddig mit tettek annak érdekében, hogy foglalkozzanak például Litvániában a költségvetéssel. 2011-12-ben jártunk ott, Litvániában, és a kérdés az, az Ignalina projektet hogyan követik. A litván kormányban nagyon sok vita folyt erről, meg szélesebb körben is, e projekttel kapcsolatban, és az olasz képviselőtársamnak tenném fel a kérdést, mit a tennivaló, milyen tennivalókat lát annak érdekében, hogy az olasz illovas szerepet a hibakvóták tekintetében valamiképpen kezeljék. A földrengés kapcsán Akilában nagyon sok a lakvillai földrengés tárgyában nagyon sok gond adódott a az alapok végrehajtásában is. Önök hogyan kívánják orvosolni az ilyen helyzeteket? Tehát talán szilárdabb talajra kellene helyez cselekedniük, mint a, pusztán a szándéknyilatkozatok, amelyeket gyakran hallunk. Köszönöm szépen, Greszlek asszony. Nem tudom, az a kollégák kívánnak-e reflektálni, válaszolni, nem kötelező persze, de a kívánnak parancsoljanak. Gyakorló, Pani Greszli, už Köszönöm szépen, Greszli a kérdést. Mostanra már létrehoztunk egy energiaügyi parlamenti szakbizottságot. Ez foglalkozik az ignalinai atomerőmű kérdésével. Igen, tisztában vagyunk azokkal a problémákkal, amelyeket ön is említett. Most már elemeztük a munkák menetrendjét, hogy a projektet meg tudjuk valósítani. Szeretném még azt hozzátenni, hogy a európai szinten, az új kormányzat szintjén, tehát minden szinten rendkívül fontosnak tartjuk ezt a kérdést, és megpróbáljuk a lehető leghatékonyabban felhasználni e területen is az európai pénzeszközöket. Tudjuk, hogy nagyon fontos ez a projekt, és ezért különösen odafigyelünk a hatékony felhasználásra. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Hát köszönöm szépen. Következő. Caliello kollega az olasz parlament képviselője, parancsoljon uram. Köszönöm szépen. Szeretném először is megköszönni Caldera úrnak a beszámolóját. Említette, hogy a külső ellenőrzés mennyire fontos a közös kezelés alatt álló alapoknál, és máshol is. Szeretnék válaszolni Gretle asszony kérdésére. Legalábbis próbálkozom. A parlament akár egy oknyomozó vizsgálatot is indíthatna, valóban, de mindenre ugye az előző ciklusban került sor. Nos, a Hán biztos úr és a DG régió igazgató helyettese, Popens úr különböző nyilatkozatokat tettek a problémával kapcsolatban. És a nyilatkozatokban azt mondták el, hogy túlságosan magas a különböző lakások költsége, és ennek bizony az oka nem más, mint a sürgősségi helyzet, tehát azért volt magasabb ezeknek a lakásoknak a megépítés elkészítése, mert sürgősségi sürgőséggel kellett ezt megtenni, több mint tízezer, tízezeren szorultak az utcára, vesztették el lakásukat a, a, az ákvilei földrengés nyomán. Olyan ö, módon kellett ezeket a lakásokat, épületeket megépíteni, hogy azok ellenálljanak majd a ö, további földrengéseknek, és ez is megnövelte a költségeket. a jelenlegi parlamenti ö, ciklus egyébként eltökélt, és ö, elképzelhető, hogy lesz még egy ö, feltáró fázis, de, mint említettem, különleges körülmények voltak, amelyek megindokolták, hogy ilyen magasak legyenek az építési költségek. Én most csak ezt tudom elmondani. Elképzelhető, hogy jövőben még lesznek plusz elemek, ezekről majd tájékoztatom önöket szívesen. Az olasz megközelítés a, abban áll, hogy a területi minisztérium bizony nagyon komoly szereppel bír a közösségi alapok kezelésében. Nagyon fontos, hogy megfelelően óvatosan járjunk el. Az olasz parlament a 2014-2020-as terve, pénzügyi tervezési időszak előtt azt szeretné elérni, hogy több olyan eszközünk legyen, amelyel meg lehet előzni a hibákat és a szabálytalanságokat. Nemrégiben a miniszter döntést hozott, és egy ügynökség felállításáról döntött. Tehát még a tervezési időszakban, illetve a megvalósítási időszakban is ellenőrzi azt, hogy hogyan költik el a, hogyan költik el a régiók a strukturális alapokat. Egy új grébium áll tehát fel. Ennek a célja az, hogy a korábbi programozási vagy pénzügyi tervezési időszak, 2013-as időszak eh, hibáit eh, elkerüljék a jövőben kohéziós politika területén. A 2015. Eh, január 31-é a határideje annak, hogy jóvá hagyják a ilyen típusú kiadásainkat a erre szánt alapoknak jelenleg 40%-át használtuk fel, azt próbáljuk elérni, hogy a helyszínen a lehető leghatékonyabban, a lehető legátláthatóbban költsük el a kohéziós politikai eszközöket. Próbáljuk ideje korán fellelni az esetleges hibákat az alapok felhasználásában. Ez az új ügynökség azt teszi majd lehetővé, hogy hatékonyabban költsék el a régiók a rendelkezésükre álló alapokat a 2014-2020-as időszakban, megelőzve így a szabálytalanságokat is. Exant ellenőrzést szeretnék megvalósítani, Ugye a régióknak kell egy bizonyos feltételrendszerrel rendelkezni, hogy jelentkezzenek Európai Uniós alapok elköltésére, felhasználására. Ezeket is megfelelően kell ellenőrizni, és így a nem megfelelő igazgatást el tudjuk kerülni. Ezt tudnám elmondani dióhéjban, a kérdéssel válaszolva. És szeretném pontosítani azt is, hogy mi a kapcsolat az EU, EU-s számvevőszék, illetve az olasz számvevőszék között. Mind a két számvevőszék ellenőrzése nagyon sokat segít az, Európa, segít az olasz parlamentnek abban, hogy az ellenőrzési feladatát el tudja látni. Ugye említettem, hogy egy költségvetési hivatalt kíván felállítani az olasz parlament, hogy a makrogazdasági adatokat is tudjuk ellenőrizni. Olaszországban sajnos a parlament nem mindig rendelkezik a lehető, azzal a lehetőséggel, vagy politikai akarattal, hogy reagáljon az olasz, illetve az európai számvevőszék ajánlásaira. Azt hiszem, hogy komolyabb felelősségre, felelősségvállalásra van szükség az olasz parlament részéről. Sajnos a jogtalan, illetve szabálytalan fellépéstől néha elhatárolódik az olasz politika. Tehát mindenkinek el kell látnia a felelősségét. Így aztán azt gondolom, hogy az egész megközelítést meg kell változtatni. Sokszor az idő eh, határokkal is probléma, vagy határidőkkel is probléma, sokszor nagyon késő jutnak el hozzánk a eh, szabálytalan ügyek. Az olasz parlamentnek időben és megfelelően, felelősségteljesen kell foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Köszönöm. Köszönöm az Európai Parlament pacsorajból Szőren Zendelgárt képviselő kapja most meg a szót. Tak formand, øh, og øh, tak øh, italien. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az olasz kollégának is ezt a választ. Inge Gressle asszony kérdésére. Először is szeretném leszögezni, hogy ez a vita mindenkire vonatkozik, hiszen gyakorlatilag minden országban, az én országomban, Dániában is voltak problémák az Európai Uniós pénzeszközök elközdés, elköltésével kapcsolatban. Tehát nem akarjuk Olaszországot kipécézni. Mindazonáltal hasznos példa Olaszország arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a Nemzeti Parlament hogyan használja fel például a számvevőszék jelentését. 2012 végén átfogó jelentést készített, egy külön jelentést Akviláról a számvevőszék. Ezért szeretném megkérdezni a kollégámat, hogy ezt a vitát az olasz parlament, ezt a jelentést az olasz parlament, vagy annak az illetékes szakbizottsága, szakbizottságai megvitatták-e? használták -e ezt a dokumentumot Olaszországban. Úgyhogy amikor az Európai Számvevőszék egy jelentést megalkot, akkor azt ugye nem csak az Európai Parlament, hanem reményeim szerint a nemzeti parlamentek is megvitatják. Ezért kérdezném az olasz kollégát, hogy ők megvitatták-e. Illetve ez a jelentés azt állapította meg, hogy az építkezés 150 százalékába került a piaci árnak. Ez problematikusnak tűnik. A jelentés azt is kimutatta, hogy az 500 millió euróból, amit az Európai Unió bocsátott rendelkezésre, 350 millió eurót más célra költöttek, nem arra, amiről az Európai Parlament döntött, nem arra, amire az Európai Parlament szánta például ideiglenes lakhatást biztosítottak belőle. Ennek az eredménye az, hogy kevesebb házat építettek ebből a pénzből, mint amennyit kellett volna. Az EU szempontjából ez fontos, hiszen mi adtuk a pénzt. De lehet, hogy probléma az olasz állampolgárok számára is, abban a régióban, akik többet kellett volna, hogy kapjanak ezért a pénzért, mint amennyit kaptak de ez csak egy példa, amiből tanulhatunk, és ami alapján változtathatunk a jövőre nézve. Tehát az Európai Számvevőszék külön jelentését az olasz parlament megvitatta, és mik voltak ennek a vitának a következtetései. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Herr Söndergaard. Ich habe hier... Köszönöm, Söndergaard úr. Ketten várnak még szóra. Egyrészt a horvát parlamenti képviselője, Jokovics úr, most jó kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretném üdvözölni Caldera elnök urat, és szeretném megköszönni neki részletes megjegyzéseit az auditokkal kapcsolatban. Nagyon jó iránymutatásokat fogalmazott meg A hatékonyságot talán csak akkor tudjuk ellenőrizni, hogyha megfelelően felkészültünk erre. Ha megfelelően előkészítettük az auditot. Nagyon sokat beszéltünk ma például a kohéziós és strukturális alapok felhasználásáról is. Horvátország is részt fog venni ebben a jövőben. Éppen ezért ezek a viták számunkra nagyon fontosak, hiszen ezek ennek köszönhetően talán elkerülhetjük azt, hogy ezeket az alapokat nem megfelelően használjuk fel, és kevesebb hibát követünk el. De jó, hogyha az alapok megfelelő kezeléséről is hallunk. Az ellenőrzések, illetve ezeknek az előkészítése kulcsfontosságú ahhoz, hogy megkapjuk az alapokból a pénzeszközöket. Amikor ezeket elköltjük, akkor kerülünk abba a helyzetbe, amikor a statisztikák kimutatják, hogy például mondjuk 4%-nyi hiba arány volt. Ezeket igyekszünk megelőzni, tehát minden projekt, minden dokumentum esetében szeretnénk előirányozni azt, hogy jobb képzésben részesüljenek azok, akik fel fogják használni ezeket az alapokat, akik előkészítik ezeket a projekteket, hiszen így tudjuk a veszteségeket elkerülni, és a lehető legjobban felhasználni az alapokat. Szerintem ez a módszer kulcsfontosságú a tekintetben, hogy el tudjuk kerülni azokat a problémákat, amelyek egyébként ma még jelen vannak, és a múltban is jelen voltak. Tehát talán így tudjuk majd jobban kezelni azokat a folyamatokat a kulcsfontosságú képzés által. És még egy dolog, az ellenőrzés nem egy sürgőségi dolog, hanem inkább egy gazdasági és kevésbé politikai jellegű tevékenység. A megfelelő kezelése az alapoknak, és a veszteségek megelőzése a legfontosabb, és szerintünk ebbre nagyon hasznos a megfelelő képzés. Köszönöm, hogy ön mondott, Gyukovics úr, megfelel a mi meggyőződésünknek is. Közös érdek ez. Nem mindig az a számbevőszékek vagy a parlamenti szakbizottságok kapnak, nem mindig kapnak olyan politikai figyelmet a közvitában, mint amelyet megérdemelnek. És csak akkor tudunk előre jutni e- ezért, hogyha minden parlament, minden tagállami parlament és az Európai Parlament egy oldalon van ebben a témában, szükségszerű tudni, hogy az adófizetők pénzével való gazdálkodást ellenőrizzük, és ha hiba adódik, akkor azt elemezni kell, abban a szellemben, hogy levonjuk a következtetéseket, és azokat ki tudjuk cserélni, és közt, hogy Söndergurt mondotta. Koeljú úr szeretne válaszolni a Söndergaard úr által feltett kérdésnek, és kérem a következő szót legyen türelemmel addig, amíg a válaszra megadom a szót Coelho úrnak. Parancsoljon. Sí, um, allora, la discussione... Igen, köszönöm. Nos, nem feltétlenül én vagyok az illetékes arra, hogy ezt válasz, erre válaszoljak. A Költségvetési Bizottság részéről, szakbizottság részéről szívesen készítünk egy nagyon mély jellemzést, hogy megvizsgáljuk, hogy miért pontosan így történtek felhasználása az európai pénzügyi eszközök és egyébként egy szélesebb körű ellenzésre is van lehetőség. Fontosnak tartom az átláthatóság elvét, de nem kell magyarázkodnunk. Azt a célt sikerült elérni, hogy elhelyeztük azokat, akik a földrengést követően elvesztették lakásukat de mindent megpróbálok a lehető legátláthatóbb módon közölni önökkel is, illetve bár, bármelyik érdeklődővel. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Most jön Franz Essel, az osztrák parlament képviselője. Köszönöm, elnök úr. Az számvőszék elnöke említette, hogy a várakozások csökkenteni kell, az eszközöket cél irányosabban kell ö, meg, elkölteni, ezzel teljesen egyetértek. Ám az, nem az csak az ellenőrzések élesítése az egyetlen eszközök kezünkben, hanem szerintem a feladatokat gyakorlatiabbá kell tenni, az ellenőrzési irányelvek végrehajtását a gyakorlathoz közelebb kell vinni. Nem mindig ez a helyzet tudni. Konkrétan említsem a számbevőszék egyik jelentését, az áll, hogy Spanyolországban, Oszt Ausztriára és Portugáliára utal több ponton, és arról is szó esik, hogy részben az erdőtelepítésben visszaélések voltak tapasztalhatóak ezekben az országban. Modern módszerekkel digitalizált ellenőrzési módszerek történtek, ám az, hogy pontosan hogy számolták ki az erdősítés, erdőtelepítésre vonatkozó számadatokat, hát technikailag nagyon nagy követelmény, és nagyon sok hiba lehetőséget az maga a módszertan is. Ausztriában régóta ö, alkalmazunk egy egyszerűbb módszert, a teljes erdőterületet digitalizáljuk, és a, az erdősítése való számítást hektár alapján számoljuk. Ez egyszerűbb módszer volna, az EU-nak egyetlen fillérébe se kerülne ennek bevezetése, sőt megtakarítással járna, és a mezőgazdasági ö, támogatások erdősítési kiadásának végrehajtását sokkal pontosabban lehetne ellenőrizni ezzel. Ezzel a végrehajtási költségek is csökkennének a terhek, és a mezőgazdasági támogatások ellenőrzésére vonatkozó forrásokat jobban tudnánk alkalmazni más területek ellenőrzésére. Hát nagyon szépen köszönöm, ezt, úr! a kokubu részéről. E, régóta harcolunk azért, hogy a költségvetési szabályokban egyszerűsítések történjenek, hogy Greszle asszony, mint jelentéstevő árnyékelőadóként, meg jó magam is, a tanácsavaló tárgyalások során harcoltunk, sokszor sikerrel harcoltunk azért, hogy jövő, jövőben általány számításokról legyen lehetőség, és ne kelljen a rosszul kiszámolt tekintetben levő követeléseket visszafizetni, ám a jövőben figyelemmel kell legyünk arra, hogy a végrehajtás is egyszerűbbé váljon, mert a hibák egy része abból adódik, hogy nagyon bonyolultak a végrehajtási szabályok. Az Európai Számbevőszék tagjaival, tagjai éppen most készítenek egy jelentést a közbeszerzések tárgyában, és őket is kértük, hogy vizsgálják meg, hogy egy, a végrehajtási költségeket ellenőrizzék, hogy lehessen ezeket akár integrálni a támogatásokba, és ezzel lehetne elősegíteni a hiba százalék csökkentését. Szerintem érdeklődésre várjuk Reszle kollégai meg én is, hogy vajon a költségvetés rendelet végrehajtásában és annak gyakorlatában a bizottságnál és a tagállamokban adódik-e lehetőség ilyen egyszerűsítésre és ez egyfajta utalás is a Nemzeti Parlamentben dolgozó kollégák számára, hogy a, a végrehajtás körében is követeljék azt, hogy a tagállami jogalkalmazók figyelmét hívják fel arra, hogy az európai jogalkotás lehetőséget biztosít arra, hogy egyszerűsítsék a végrehajtás egyes pontjait. Két további kollega jelentkezett szóra, ám elnök úr, hogyha most kíván reflektálni a felvetésekre, ám tegye, de lehet a végén is. Tehát akkor most mégis parlamenti képviselők kapnak szót, a cseh felsőház részéről Dagmar Cverinova asszony, parancsoljon. Dobrý den, vážení kolegové, kolegyně. Dovolte, abych také za Českou republiku... Eh, Köszönöm szépen, kedves kollégák, hölgyeim és uraim. Hadd mondjak pár szót a csehországi, cseh köztársasági helyzetről. Jelen pillanatban most a parlamentnek csak az egyik háza működik, a szenátus, a másik még nem állt fel. Úgyhogy ezért most a cseh köztársaságból csak a szenátus képviselői érkeztek erre a mai vitára. Volt némi problémánk az Európai pénzeszközök felhasználásával kapcsolatban, amelyeket bizonyos projektekre szerettünk volna felhasználni, talán azért is, mert az a struktúra, amit létrehoztunk erre, túlságosan bonyolult volt, és ezért nehéz volt az ellenőrzési mechanizmusokat alkalmazni. Komoly tanulságokat vontunk le a jövőre nézve ebből. Az előttem szólóknak, különösen az osztrák kollégának szeretnék köszönetet mondani. Mert vannak olyan programok, olyan szabályok, amelyek túlságosan bonyolultak. Talán nem számunkra, politikusok számára, hiszen nem mi vagyunk a felelősek azért, hogy gyakorlatban alkalmazzuk ezeket a szabályokat. Mi az a testület vagyunk, akik az ellenőrzésért felelősek. A szabályokat mások hajtják végre, a konkrét helyszíneken. De néha az ő számukra túlságosan bonyolultak ezeket a szabályok. Úgyhogy lehet, hogy jobban kéne őket képezni arra, hogy tudják, hogy mi az, ami elfogadható, mi az, ami nem, mit fognak ellenőrizni. Aztán bizonyos projektek esetében szükség volna arra, hogy tanácsadó szolgálatokra hagyatkozhassunk. Tanácsokra van, volna szükségünk, hiszen vannak olyan projektek, amelyek nagyon hosszúak, és egy projekt életciklusa alatt is megváltozhatnak a szabályok. A cseh legfelsőbb számvevőszék nagyon komolyan veszi a munkáját. A cseh köztársaságban zajló politikai vitára is hatással van az ő véleményük. Ezért szeretném most azt kérni önöktől, hogy rugalmasabb megközelítést alkalmazzanak a hibákkal kapcsolatban, hiszen ezek a hibák nem mindig a mi hibáink, ezek gyakran közös hibák. Az egész Európai Unió összes adófizetőjének a pénzét költjük el, Úgyhogy nagyon fontos lenne, hogyha információt és tapasztalatot tudnánk cserélni a hibákkal kapcsolatban, hogy a jövőben jobban el tudjuk őket kerülni. Aztán a közvélemény számára láthatóbbá kellene tenni az eredményeket, hiszen ők gyakran nem is tudják, hogy egy-egy projektnek milyen hatása volt, csak azt tudják, hogy mennyibe került, de a konkrét eredményekről már nem tudnak. Lehet, hogy a közvélemény például tisztában van azzal, hogy hány munkahely jött létre, vagy a foglalkoztatásra milyen hatása volt egy projektnek, de a konkrét eredményeket és a hatékonyságot azt nem ismerik. Nem tudják, hogy mennyire eredményesen érte el a projekt az általa kitűzött célokat. Úgyhogy talán jobban célzottnak kellene lenniük a projekteknek, hiszen a bizonyos régiók által kért projektek néha igazából nem is illeszkednek a projekt céljaihoz. és akkor rugalmasan kell az embereknek megközelíteni ezeket a projekteket, hogy egyáltalán fel tudják használni a pénzeket. A feltételeknek nagyon konkrétnak kellene lenniük, és ezért jobb lenne, hogyha többet tudnénk konzultálni a különböző intézményekkel. Ja, vielen Dank, und dann... Köszönöm szépen. Von Guillaume képviselőtársam kapja most meg a szót. Thank you, uh, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Én a számonkérhetőség, a kiadások, EU kiadások számonkérhetőségére koncentrálnék, és ismét. Egyetértek Horváth kollégámmal, Gyurkovics úrral, aki azt mondotta, hogy a jobb kiadásokra vonatkozó, az EU kiadásra vonatkozó feltételrendszerekkel koncentrálnunk, nem csak a hiba százalékokra. Ugyanakkor szükség van az utóbbiakra is, nagyon hasznos tudnék a hibarányokra vonatkozó információ, hiszen ez, ennek alapján lehet értelmes vitát szervezni a nemzeti parlamentekben arról, hogyan lehet ezen alapok végrehajtását javítani az adott tagállamban. Kaldéra urat arról kérdezném, hogy vajon az Európai Számbevőszék a jövőbeli jelentésében kínál-e betekintést az egyes tagállamok hiba százalékaiba? Tehát nem csak egy általános szinten szám, ad -e számot a hiba százalékról, hanem lebontja ezeket tagállami szintre, és milyen egyéb intézkedéseket gondol be, be, bevezethetőnek annak érdekében, hogy a tagállamok az Európai Uniós költségvetés végrehajtása vonatkozó számon kérhetőségét erősítse. Köszönöm szépen. Egy sor. A, a, a kérdési sor vetületét vázolták fel, és tettek fel kérdéseket a számvevőszék munkáját illetően, a cseh kollega azt kérdezte, az intézmények milyen, milyen támogatást tudnak nyújtani. Kálera úr széleskörű kérdéseket kapott, parancsoljon, válaszoljon ezekre, ha kíván. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a sok kérdést. Remélem, tudok úgy válaszolni, hogy az önök számára kielégítő lesz. Az első kérdés az előző panelben hangzott el. Van ich úr ugyanazt a kérdést tette fel, mint egy előző képviselő. Mit tehetnek a tagállamok? Szeretném a tisztelt képviselők figyelmét arra felhívni, hogy az új pénzügyi szabályzat előírja azt, hogy a különböző színeken, szinteken ki a felelős a pénzügyi igazgatás kezeléséért, illetve ellenőrzéséért. A tagállami hivataloknak éves elemzést, éves bejelentést kell adni, ezt el kell jutatni az Európai Szemvevőszékhez, és az Európai Szemvevőszék erre alapozza majd a véleményét hogyha megvan a megfelelően megbízható információ, tájékoztatás, akkor tudja megadni a megbízhatósági nyilatkozatot a számvevőszék, hogyha a valóságnak megfelelő adatokat kapunk. Hogyha megvan ez a ö, megbízhatósági láncolat, akkor a tagállami parlamentek is több rálátásra bírnak, több információt kapnak arról is, hogy mennyire hatékonyan járnak el a különböző fórumok, sőt, jobban lesznek ösztönözve arra, hogy megfelelően kezeljék az alapokat, hogy elkerüljék a szabálytalanságokat és jogszerűtlenségeket. Nyilván ágazat függő is a dolog, tehát a kohézió a strukturális alapok esetében az, az a 2012-ben tesztelt, megvizsgált tranzakciók több mint 50%-a olyan volt, hogy a felelős tagállami szerveknek megvolt az az információja, aminek alapján megelőzhették volna a szabálytalanságot, tehát fölléphetnek volna, de ez nem történt meg. Tehát azt kell tudatosítani a tagállamokban, hogy ők bizony felelősek, a jó bevált gyakorlatokat kell elterjeszt, elterjeszteni, és jobban föl kell készíteni arra nemzeti hatóságokat, hogy az ilyen ellenőrzési problémákat el tudják látni. Tehát szerintem ez a probléma gyökere. Karrier úr helyesen szólt, a megelőzés sokkal jobb, mint a mint az utókezelés, vagy a későbbi kezelés, ez itt tényleg így van. Hogyha rendelkezésre áll összehasonlítható információ, akkor európai szinten is sokkal hatékonyabban tudunk felépni. Hogy arra kérjük a szembevőszéget, hogy a 28 tagállamot ugyanolyan mértékben kérje fel arra, hogy, a, hogy a hiba arányt feltárja, valószínűleg nem költséghatékony, nem ezt akarjuk. Szerintem akkor lehetünk sokkal költséghatékonyabbak, hogyha kezdettől fogva erőteljes és hatékony tagállami szinten is a pénzalapok kezelése Spanyolországban, Portugáliákban, Ausztriában azt találta a számbevőszék, hogy bizonyos esetekben nem legelőkről volt szó, hanem bizony erdős területekről. A tagállamok feladata, hogy ezeket a problémákat megelőzze, nem működött az a rendszer, ami ez volt hivatva megelőzni, így aztán a tagállami hatóságoknál maradt ez a a tagállami hatóságok nem látták el a feladatkörüket. Nem az auditor feladata az, hogy ezt megelőzze, az auditor csupán ellenőrzi, hogy az adatok megfelelnek-e a valóságnak. A földterület ellenőrzési rendszer ennek az alapja, az megelőzhette volna a problémát, és a bizottság is, és az, a számbevőszék is komolyan nyomon követi a különböző programok megvalósítását. Az ilyen típusú hibák remélem jövőben már nem fognak megtörténni, pontosan azért, mert sikerült létrehozni ezt a földterület azonosító rendszert. A következő kérdés az egyszerűsítés kérdése, illetve hogy hogyan lehetne rugalmasabban hozzáfogni a hiba kezeléshez. Egy dolog az egyértelmű, világos szabályok, egyértelmű, kevésbé bonyolult folyamatok kérdése, amelyek könnyebbé teszi a tagállamok és az európai intézmények számára a pénzalapok kezelését, megvalósítását. Említettem, hogy egy komoly alkalmat szalasztottunk el a következő pénzügyi tervezési időszakra vonatkozóan. Nagyon sok jogszabályi szint van, ez túl bonyolultságot hoz létre, illetve a tagállami réteg még egy plusz bonyodalmi forrást jelent. Nos, például a jogosultsági feltételek, a kifizetésekre való jogosultságok feltételei is nagyon bonyolultak megvan már egy európai szabályrendszer is erre, egy európai feltételrendszer, de a tagállamok újabbakat dolgoznak ki. Nagyon komplikált tehet a helyzet, ezért mondjuk azt a véleményünkben, hogy az eredményekre kell koncentrálni. És itt egyetértek Edvardo Capritével, a portugál nemzetgyűléstől, a hatékonyságra kell koncentrálnunk. És ehhez a kezdetettől fogva egyértelmű célkitűzésekre van szükség, mit akarunk elérni az Európai Uniós pénzügyi alapokkal, egy bizonyos programon belül, egy bizonyos ágazaton belül. És hogyha megvannak a célkitűzések, akkor egyértelmű jelzőszámokra van szükség. Ezeket folyamatosan figyelemmel kell kísérni, Nyomon kell követni, hogy ezek a, a, ezen indikátorok alakulása elvezethet-e a cél eléréséhez. Tehát az eredményre kell koncentrálni. Olyan feltételeket kell megszabni, amelyek az eredményre koncentrálnak, nem az inputra. Tehát a kifizetéseket csak akkor tudjuk megtenni, hogyha, az ered, hogyha a célkütőzéseket konkrétan elérték, megvan az eredmény. A példát is elmondtam, a kikötő esetét, megvan a kikötő, mondjuk megépítettük európai pénzből, de nem úgy működik, tegyük fel a kikötő, ahonnan kéne. Akkor elérte az Európai Unió célkitűzését? Nem. Ez kritikus elem, ez mindenképpen lehet ösztönzője annak, hogy jobban költsük el a pénzünket, a szabályok tiszteletben tartása az egyik dolog, de az eredmények elérése szintén ugyanolyan fontos. a szabályokat is értelmesen kell megalkotni, a, az eredmény, a célkitűzések megfogalmazását is okosan kell megtenni, tehát több oldalon kell egyszerre felépni. Azt hiszem, hogy ezzel sikerült válaszolnom a legtöbb kérdésre, de még egy dolgot szeretnék mondani Cariellónak, úrnak. Ha a számvevőszéket felkérik arra, hogy ezt a jelentés, erről a jelentésről beszámoljon az olasz parlamentben, akkor ezt szívesen megteszünk. Piero Russo kollégám úr a szemevőszék nevében már nagyon sok jelentést bemutatott. Vile Itala ennek a konkrét jelentésnek a gazdája, azt hiszem ő lenne az, aki ezt majd elmagyarázza. Egyébként az összes tagállamnak elküldte a számövőszék a éves jelentést, és ami a különleges jelentéseket illeti, ezt nem mindig küldjük el a tagállami parlamenteknek, de ezeket is el lehet érni. Annyi tehetünk még, hogy ezeket a különleges jelentéseket elküldjük, megküldjük a tagállami parlamenteknek, évente 25 ilyet készítünk, nem mindegyik releváns minden tagállami parlamentnek, de ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy jobb rálátásunk legyen a számvevőszék tevékenységi körére. Heider úr azt kérte, hogy az Európai Unió ellenőrzését új alapokra kell helyezni. Szerintem ez azon kell, hogy alapuljon, hogy a nemzeti, a tagállami hatóságokkal szorosabb legyen az együttműködés. Ugyanúgy, ahogy ezt most is ma itt megvalósítjuk, hogy az Európai Parlament és a tagállami parlamentek együttműködnek, tehát közösen kell felügyelni a folyamatokat. Ez túl megy azon, amiről ma beszélünk, ha túl megy a mezőgazdasági, a kohéziós alapok felhasználásán. Ez a gazdasági kormányzásról szól, többek között, amiben szintén részt vesznek a tagállami parlamentek, és az Európai Parlament is, vagy a bankunió, az egységes felügyeleti mechanizmus. Itt mi lesz a szemvevőszék feladata, mi lesz az Európai Parlament, illetve a tagállami parlamentek feladata ebben? Illetve a nemzeti tagállami ellenőrző ö, hivataloknak. Ezekről a témákról mindenképpen beszélni kell mert ez teheti lehetővé azt, hogy a teljes elszámoltathatóságot megvalósítsuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most szeretném, szeretném mindenkit megkérdezni, a nemzeti parlamenti kollega vagy EP kollega kíván-e hozzászólni ebben a fordulóban. Úgy tűnik nincs ilyen igény, akkor Öckéne asszonynak adom meg az út, ha zárszót kíván hozzászólni, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt szeretném elmondani, hogy a számvevőszék, az Európai Számvevőszék éves jelentését a litván parlament mindig megvitatja. Van egy kolléganőnk, egy hölgy, a litván számvevőszég elnöke, ő felelős ezért. Bemutatja a litván parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának ezt a jelentést, és utána megvitatjuk közösen. Nagyon fontos ez a dokumentum, hiszen le tudjuk vonni a következtetéseket, a tanulságokat belőle, mivel kiderül, hogy milyen hibákat követtünk el. És megvitatjuk azt, hogy hogyan tudjuk az ellenőrzést javítani. Azt tapasztaltuk, hogy gyakran előfordul, hogy a mi szabályaink túlságosan szigorúak, és ezért nehéz őket alkalmazni, hogy a fő célt elérjük. Tehát néha pont azért nem érjük el a legfőbb célt, mert túlságosan szigorúak a szabályaink. Ezért talán több rugalmasságra lenne szükségünk e területen, hiszen a projektek végrehajtása két-három évre is elhúzódhat, és ezért nagyon fontos, hogy a célt érjük el velük, ne csak felhasználjuk az alapokat. Úgy van, vélem, hogy mindannyiunk, az Európai Bizottság, az Európai Parlament is el kell, hogy gondolkozzon azon, hogy hogyan tudnánk ezt a közös fontos célt elérni. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves képviselőtársak! A mai délelőtt során nagyon intenzív eszmecserét és tapasztalatcserét folytattunk le a tagállami parlamentekben folyó munka, illetve az EP-ben folyó költségvetési ellenőrzési munka elemeiről összefoglalásként egyrészt megalapítható az, hogy mindig jó és hasznos megszervezni ilyen eszmecseréket, hiszen az intézmények részéről, az egyes szervezetek részéről mindig vannak jelzések arra nézve, hogy hogyan lehetne javítani az ellenőrzési munkát és így az Európai Parlamentben van igény is, meg lehetőség is a legjobb gyakorlatok kicserélésére, megismerésére, adódjanak azok számvevőszék jelentésekből, vagy tagállami számvevőszégi vizsgálatokból. Ezeket kell alapul venni, és nem feltétlenül azért, hogy valakit bíráljunk, vagy valakit pellengére állítsunk, hanem inkább azért, hogy megismerjük egymás problémáit, a megoldásokat is, és következtetéseket tudjunk levonni ezekből. Csak ezzel tudok egyetérni azokkal a kollégáimmal, akik korábban utaltak arra, hogy most a, a világszerte érzékeltő pénzügyi válság hatásait közepette, amikor az Európai Unió több tagállama súlyos gazdasági nehézségekkel kell megküzdjön, éppen most a polgárok figyelme még jobban összpontosul az adóbevételek költségvetési kiadására, és a, a, az elfogadottsága, hogy a holland kollega utalt erre, az Európai Unió elfogadottsága nagyban függ attól, hogy mennyiben képes a közkiadások fölötti demokratikus ellenőrzési jogkörét kiteljesíteni és gyakorolni. Ebben az Európai Parlament költségvetési ellenőrzési szakbizottságának nagyon nagy szerepe van, és Mulder kollégával egyetértek, itt bizony meg kell követeljük a tagállami kormányok nagyobb felelősségvállalását is, például az kiadási deklarációk tekintetében. Ez az Európai Parlamentben politikai frakcióktól független érvényesülő konszenzus tárgya ez a követelés. Köszönöm Parkénia asszonynak és Kálderem elnök úrnak, hogy eljöttek és előadást tartottak. Köszönöm önöknek, nemzeti parlamentekben dolgozó szakbizottsági kollégáknak, hogy itt voltak, fontos volna számunkra, hogy tovább folytassuk ezt az eszmesere folyamatot. Most pedig egy büfé ebédre szeretném meghívni önöket. Itt a terem szomszédságában, ahol személyesen lehet tovább folytatni a megbeszéléseket. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttek Brüsszelbe, és remélem, hogy gyümölcsöző eszmecsere folyamatát közeljövőben tovább folytatjuk. Ezzel zárom a parlamentközi találkozó hivatalos részét. Köszönöm.